Buongiorno ai presenti. E- Jó napot kívánok mindenkinek! Habár nem vagyunk teljes létszámban a szakbizottságban, a ma délelőtti munkamenet elég feszes. Vannak előadók, akiknek tiszteletben tartani egy bizonyos időpontokat, mert más munkák is vannak. Néhány bejelentésem lenne az elnök asszony nevében is. Az első az, hogy az MV ITRE közös értekezlet, amelyik a klíma és energia 2030-as témájában van. Holnap lesz, holnap 15 órakor, tehát délután 15 óra, 15 órától 18 óráig. Nos, ez a, egy, egy programváltozás. Egy másik programváltozás a hetes napi rendi pontra, nevezetesen az Európai Bizottság bemutatása a Telekom csomagról, Cross biztos asszony, ezt korábbra hozzuk, nem a hetes napi rendi pont lesz, hanem a hármas napi rendi pont lesz, amelyik az acélipari napirendi pont után lesz. Aztán Ford asszony napirendi pont a 12-essel változott meg, amelyik az intelligens hálózatokkal foglalkozik. A két előadó egyeztetett, és egyetértenek ebben. Aztán a következő ITRE szakbizottsági ülés ez Strasbourgban lesz, október 17-én 19 órától 21.30-ig, ez egy ilyen különleges ülés, amit szokott lenni Strasbourgban. Tehát elkezdjük a munkát az első napi rendi ponttal, meg is adom a szót Gyürk úr kollégának, amelyik a cselekvési terve versenyképes és fenntartható európai acéliparért. Kedves kolléga, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és Köszönöm azt a lehetőséget, hogy az ITRE bizottság egy saját kezdeményezési jelentés formájában foglalkozik az európai acélipar aktuális helyzetével és jövőbeni kilátásaival. Ez a tény azt gondolom, hogy teljes mértékben indokolt, hiszen az acélipar Európa egyik kulcsfontosságú iparága, amely olyan feldolgozó ágazatok számára biztosít alapanyagokat, mint az autógyártás, az építőipar, az elektronika vagy éppen a gépgyártás amikor az acélipar gazdasági és politikai jelentőségéről van szó nem feledkezhetünk meg arról hogy ez az ágazat a világháború után az európai integráció egyik alapvető eszköze volt. a háborús éveket követően a béke és a prosperitás garanciáját látták az alapítók a kor akkor egyik legdinamikusabban fejlődő iparágának az acéliparnak a koordinációjában. az acél európa jóléte és prosperitása szempontjából ma is jelentőséggel br az uniós gazdasági növekedés és a hosszú távú klmavédelmi célkitűzések elérése elképzelhetetlen az acélipar aktv hozzájárulása nélkül. az innovatv acéltermékek biztostják a tartóságot és az energiatakarékosság lehetőségét az autóiparban az éptőiparban vagy éppen a szélturbinák esetében. az acél minőségromlás nélkül one hundred ban újrahasznostható ezért jelentős szerepe van az erőforrások megőrzésében a jövő generációi számára európa adja az acéltermelés a globális acéltermelés eleven át. a több mint five hundred európai acélgyár twenty three tagállamban közvetlenül sixty ezer munkavállalót foglalkoztat. mg a nemzetközi termelési kapacitások kína térnyerése miatt elsősorban folyamatosan növekszenek addig azonban az európai acélgyárak kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a globális túlknálat és a gyenge uniós acélkereslet miatt az acéltermékek piacainak számtó legfontosabb iparágak two thousand and nine óta válságban vannak és egyelőre egyik ágazatnál sem mutatkoznak a tartós növekedés jelei. fokozza továbbá a nehéz helyzetet hogy a magas európai energiaárak a kereskedelmi korlátozások és a fejlődő országok állami támogatásainak köszönhetően komoly versenyhátrányba kerültek az uniós acélgyárak. Az európai acélipar foglalkoztatási kilátásai aggodalomra adnak okot, hiszen az elhúzódó válság miatt számos európai acélmű tulajdonosa kényszerült részleges leépítésre vagy teljes üzembezárásra melynek következtében az elmúlt években 40 ezer munkahely szűnt meg. gazdasági társadalmi és környezeti okokból valamint az ellátás biztonsága szempontjából tehát kulcsfontosságú hogy európa a jövőben is jelentős acélgyártó maradjon ezt felismerve az európai bizottság nyilvánosságra hozta az iparpolitikáról szóló közleményét majd ehhez szorosan kapcsolódva a two thousand and thirteen as acéliparral kapcsolatos szektorspecifikus akciótervét ez az ami a mi munkánk alapjául is szolgál. most engedjék meg hogy azokról a tényezőkről szóljak melyek az európai acéltermelés versenyképességét leginkább befolyásolják. azt gondolom ugyanis hogy jelentésünkben is majd ezekre kell elsősorban koncentrálni négy pontban foglalhatóak össze azok a kihvások amelyekkel ma az acélipar európában szembesül. az első a magas energiaárak kérdése a második a környezetvédelmi szabályok és azok bonyolult adminisztrációjának kérdése a harmadik a nemzetközi kereskedelmi korlátok és végül a kutatás fejlesztés finanszrozásának problémája. ezek tehát a legnagyobb kihvások az acélipar számára. ha megengedik röviden mind a négy pontról szólnék néhány gondolatot ami az energiárakat illeti. A nemzetközileg versenyképes energiárak és az energiállátás biztosítása létfontosságú egy olyan energiaintenzív iparág sikeréhez, mint az acélipar. Sajnos azonban az energia és földgázpiacok liberalizációja eddig nem hozta meg azt az árcsökkenést, amelyet a végfelhasználók a piacnyitástól reméltek. A becslések szerint az energiaköltségek az acélgyártás összes működési költségének közel 40%-át teszik ki, az acélipar legfontosabb energiaforrása a villamosenergia és a kokszolható szén, ártekintetében azonban mind a kettő egyre nagyobb nyomást gyakorol az iparágra. Hogy mi lehet a teendő ezen a téren, az azt gondolom Buzek képviselőtársam által nemrégiben eh, elkészített jelentés kiválóan összefoglalja az energia eh, területén, ezért ezt én most eh, nem részletezném, talán majd a későbbiekben. Ami a klímaszabályozás kérdését illeti, ez a második pont az európai környezetvédelmi szabályozás nélkülözhetetlen az európai unió fenntartható fejlődése és a belső piac megfelelő működése szempontjából. az uniós acélipar számára is fontos kitörési pontot jelenthet a fenntarthatósági kritériumok térnyerése hiszen az acél felhasználásával elért kibocsátás megtakartási potenciál nagyobb mint az acélgyártásból magából fakadó kibocsátás. ugyanakkor Tény az is, hogy az uniós környezetvédelmi előírások nem csak lehetőséget jelentenek, hanem jelentős bürokratikus terhet is rónak az iparágra. Az uniós célkitűzések és a megvalósításhoz szükséges eszközök túl gyors változása jogi és gazdasági bizonytalanságot teremt az uniós acélpiacon. És hogy itt mi lehet a teendő? Az Európai Unió 2020 utáni időszakra szóló éghajlati politikáját a technológiai korlátok, a versenyképességgel kapcsolatos költségek valamint az unión kvüli országok elkötelezettségei és törekvései figyelembevételével kell megalkotni. gondoskodni kell arról is hogy az új co two kibocsátás áthelyezési jegyzék nyitott és átlátható módon az ets irányelvvel összhangban készüljön figyelembe véve bizonyos iparágak tulajdonságait és a villamos energia költségeinek hatását. a harmadik kérdés a kereskedelmi korlátozások kérdése. az európai acélipar nyilvánvalóan nagy mértékben függ a nemzetközi kereskedelemtől. Az uniós acélpiac az egyik legnyitottabb a világon. Ugyanakkor számos harmadik ország kereskedelmi korlátozást és torzítást alkalmaz annak érdekében, hogy saját szereplőit mesterséges előnyökhöz juttatja, juttassa. Ezek a beavatkozások széles skálán mozognak, importkorlátozás, védővámok, exportösztönzők, például áfa visszatérítések, illetve közvetlen állami ártámogatás. Ami a teendőt illeti, a tisztességes nemzetközi verseny biztostása minden uniós iparág érdeke ezért az európai uniónak határozottan fel kell lépnie a dömping és az ártámogatott termékek ellen a kölcsönösség elvét pedig következetesen érvényesíteni kell. és végül befejezésül a negyedik pont a kutatásfejlesztés és az innováció finanszírozásának kérdése. az európai acélipar fő erőssége a fejlett termékstruktúra és a modern gyártási folyamatok a további kibocsátás csökkentési lehetőségeket megvizsgálva azonban arra a megállapításra juthatunk hogy a legmodernebb létesítmények teljesítménye már súrolja a technológiai korlátokat. ez azt jelenti hogy az új áttörést jelentő technológiák szükségesek ahhoz hogy további jelentős mértékű kibocsátás kibocsátáscsökkenést lehessen elérni. ez a jelenlegi technológia mellett már nem lehetséges mivel az áttörés jelentő technológiák kifejlesztése rendkívül tőkeigényes ezért az elkövetkezendő hónapokban részletesen meg kell vizsgálni hogy a horizon 2020 programban programba miként csatornázható be a technológiai ugráshoz szükséges acélipari kutatásfejlesztés. tisztelt elnök asszony képviselőtársaim ez volt tehát az a négy terület amelyen az európai acélipar a legjelentősebb kihívásokkal szembesül komoly kihvásokról van szó de európa nem engedheti meg magának hogy a világ egyik legfejlettebb acéltermelő bázisát elvesztve jelentéktelen acélgyártóvá váljon. befejezésül hadd mondjam azt meggyőződésem hogy az itre szakbizottság jelentése kiváló lehetőség arra hogy megmutassuk az utat amelyen járva európa megőrizheti versenyképességét az iparnak ezen a fontos területén. ezzel kapcsolatosan minden ötletet eh, javaslatot a eh, későbbi jelentéssel kapcsolatosan örömmel várok és szívesen fogadok a képviselőtársaim részéről. Köszönöm a szót, elnök asszony. relatore. Köszönöm szépen, elődó úr. Egy fél óra van a jelentés megvitatására, úgy gondolom, hogy hozzá lehet szólni a bizottság tagjainak, és van idő a válaszra is. Shadow Andrés Barrera az SD csoporttól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban Üdvözöljük azt, hogy a szakbizottság ezt a stratégiát eh, kidolgozta annak érdekében, hogy az acélipart fellendítse. Az acélipar egy igen fontos stratégiai parág. Az Európai Unió a második legnagyobb termelője a világon, nagyon sok tonnát termelünk, a világban a 11%-át termeljük, és 360 ezer munkahelyet teremt ez az iparág az acél összefüggő más iparágakkal, mint például az autóipar, az elektromos ipar, ugyanakkor a kereslet hiánya miatt 21-27%-ot zuhant a termelés. Ez nagyon fontos esés, és ez rendkívül súlyos kérdés. Az energia ára nagyon magas ebben a szektorban, és ez nem talált megoldásra, és maga az acéliparnak is megfelelő pénzügyi megszorításokat kell bevezetni, bevezetni annak érdekében, hogy meglegyen a megfelelő fenntartható gazdaság. Emiatt szükség van egy stratégiára, és ezért van az, hogy ez a jelentés igen fontos, mert szükség van egy normatív keretre, szükség van tervezése, tudni kell, hogy mennyi a kereslet, mennyi lehet a kereslet, annak érdekében, hogy meglegyen a ö, ajánlat nagyon fontos, hogy megtudjuk például mennyi a közmunka, amihez szükség, amire szükség van célra, de egyéb szolgáltatásoknál is, nem csak az autóipar vagy gyártásnál, hanem egyéb szolgáltatóiparoknál, építőiparnál. Nagyon fontos, hogy harcoljunk a az olyan eljárás, olyan gyakorlatok ellen, amelyek illegálisak, vagy nem megfelelőek, mert tudjuk, hogy az Európai Unióban nagyon sok ilyen gyakorlat van, destabilizáló tényezők vannak, és beszéltünk már más iparágakról, az aranyipar és más iparágak kapcsán. Meg kell nézni a biztonságról, az alapanyagok áráról, az energia, ugye tudjuk, hogy erről már sokat beszéltünk, meg kell erősíteni az energia belső energetikai belső piacot, hosszú és rövid távon fogyasztás, az innováció kérdése ebben az iparágban, új termékek bevezetésével, új innovációk, amelyek piacot találnak majd, és a gazdasági vetület, amelyik nagyon fontos, mi történik a 2020-as horizonttal, az együttműködésben, a kutatásban, és a központi fejlesztő, az Európai Fejlesztési Banknak a támogatásaival. Ezzel mi történik? Nos, nem szabad, hogy ez a jelentés papíron maradjon mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az európai acélipar versenyképes legyen, és ugyanakkor figyelembe vegye a területi sajátosságokat, rövid és hosszú távon. Igen, 27%-ot esett a termelése, 2008 óta, és emiatt alkalmazkodni kell a világ eh, versenytársa, világbeli versenytársainkhoz. Nagyon fontos a szociális vetület, eh, a munkások, a dolgozók, eh, azok, akik elveszítik a munkahelyüket, azokat alkalmazni kell új területeken, alkalmazni kell az új valóságban. Nos, Üdvözlöm a munkát, gratulálok az előadónak, módosítókat be fogunk nyújtani, hogy jobb tegyük ezt az anyagot, és nagyon örülök, hogy a szakbizottságunk ezt a kezdeményezést támogatta, mert ez egy nagyon fontos iparág Európának. Köszönöm szépen Barrera, Pelicseris úrnak adom meg a szót. Dziękuję bardzo. To jest oczywiście bardzo dobrze, że Komisja przysyła nam Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, nagyon jó, hogy megint csak egy közleményt kaptunk a bizottságtól az unió iparpolitikájáról és az acéliparról, amely azt hangsúlyozza, hogy acélipar fontos pillére az európai iparnak. De el kell, hogy mondjuk, hogy a problémákra és a kérdésre adott válaszok nem elegendőek. Nyilvánvaló, hogy a versenyképesség mindennek a kulcsa. Az öko-design, az újrafeldolgozás, ezek szintén nagyon fontos területek. Ez egy részleges válasz. A szabályzási keret, amely nem iparbarát. És akkor még nem is említettem az acélipar helyzetét külön kiemelve. Pedig a fő, legfőbb válasz a problémákra, az acélipar problémáira egyetlen területre kellene, hogy koncentráljon, az energiaárakra. Az energiaárakat pedig Brüsszel szabja meg. A problémák az úgynevezett környezetbarát politikákkal, ez nem pontosan az, és nincs köze ahhoz, hogy igazából a szektornak mire van szüksége, nem félig kidolgozott elképzelésekre. A probléma az, hogy az energiaipar, az energia árak nem stabilak. Igazából szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy nem egyértelmű, hogy milyen üzenetet küldünk, például azzal, hogy az emissziós kereskedelmi rendszert bevezetjük, trükközünk vele, megváltoztatjuk a rendszert, folyamatosak a változtatások. Azzal, hogy így téve ezt a politikát, még nehezebbé tesszük. Az se pozitív jel a szektor felé, hogyha díjmentessé tesszük. Mert ha Brüsszel üzenetet küld az ipar felé, az mindig kihat az ipar napi működésére, az, hogy az acélművek hogyan működnek Európában. Jelenleg a carbon leakage problémája nagyon nagy, és a tagállamok igazából gyakorlatban állami segélyeket kínálnak ennek a problémának a megoldására, csak hogy ismerjük be, hogy ezt a betegséget mi okoztuk itt Brüsszelben. Most pedig hatalmasak a problémák, nem tudjuk, hogy az új elképzeléseket hogyan finanszírozzuk. Nos, ha valaki azt mondja, hogy az állami segély mindennek a kulcsa, nyilvánvaló, hogy téved. Az állami segély elérhető bizonyos tagállamokban, de ez a fajta segélyezési forma könnyen eltorzíthatja a piacot. Ne felejtsük el, hogy az acélipar nem csak egy vagy két tagállamot érint, hanem igazából 23 tagállamot, és mind-mind nagyon különböző gazdasági helyzetben van. Amit itt a közleményben olvastam, ez nem oldja meg a problémát. És ha itt a parlamentben nem vállaljuk fel ezt a harcot, nem nézünk szembe a kihívással, és nem teszünk valamit az energiárakkal, akkor nem fog újra iparosodni Európa. Köszönöm szépen, és most Gérek kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Hölgyeim és uraim, az a válság, amivel ma szembenézünk, jól demonstrálja azt, hogy a carbon leakage problémája hatalmas az Európai Unióban. Nemrégen még azt gondoltuk, hogy a szolgáltatási szektor lesz Európa jövőjének a kulcsa. Ezen kívül az az elképzelés is él még, hogy a klímaváltozás mindennek a kulcsa. Mindez ahhoz vezetett, hogy az európai ipar hanyatlik, a gépkocsi gyártás és az acélipar is hanyatlik. Elvesztettük a verseny előnyünket. Koncentráljunk azonban az acéliparra. Ez egy alapvető fontosságú iparág Európában, nyilvánvaló mindenki számára, hogy nagyon nagy a széndiokszid kibocsátás ebben a szektorban, mert a hatalmas kohók hatalmas mennyiségű szennyező anyagot bocsátanak ki. A bizottság közleménye azt mondja, hogy Európa az újrafeldolgozáson kell, hogy alapuljon. De én szeretnék mindenkit óvni, hiszen az újrafeldolgozással kapcsolatban vannak bizonyos ö, problémák. A fém hulladékban a résztartalom egyre jobban nő, ez pedig azt fogja eredményezni, hogy a gépkocsi ipar nem fogja tudni felhasználni az újra fel újrahasznosított fémet, mert ezt a részmennyiséget az építőiparban kellene felhasználni. Ezen kívül vannak más fajta ipari módszerek, amelyekkel fel lehetne dolgozni a használt fémet, például a fémek beolvasztása. Az európai politikák ahhoz vezettek, hogy harmadik unión kívüli országok fogják ki aknázni azokat az előnyöket, amelyeket a ritka földfémek bányászása kínál. Hölgyeim és uraim, nagyon jó, hogy az ITS e rendszer él, ugyan ez nem fog segíteni semmit a klímaváltozáson, és nem is lesz minket versenyképesé. Köszönöm. Sí. Igen, köszönöm szépen. Metziárosz kollega a következő. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy foglalkozunk a versenyképes és fenntartható európai acéliparral. Valóban a legfontosabb és a mondhatom utolsó pillanatban kezdtünk ezzel foglalkozni, mert az elmúlt években, amint a kollégáim említették, 27%-kal esett vissza ez az iparág, amely Európában 15,2%-át képezi a GDP-nek, és 2020-ra ezt a számot egész 20%-ra szeretné az iparág növelni. Én egy olyan országból jövök, Szlovákia, szempontjából az acélipar mindig erős volt, és ma is létezik erre, a, majd rátérek a, a, a vége felé, elmondanám, hogy mi a helyzet most az US Steel által birtokolt acélipari vállalatban, de szeretném elmondani, hogy a a világtermelés, amiben már kollégák mondták ezeket a számokat, nem akarom mind ismételni, de 177 millió tonnát gyártunk évente, amiben csak Kína előz meg minket és jó lenne ezt fenntartani, viszont minőségben lényegesen jobbak vagyunk a kínai vagy az orosz acélnál is. Ezt is fenn kéne tartani, de sajnos azok a dolgok, amelyet kiváló kollégám Gyürk András említett, és gratulálok neki, hogy ilyen remekül összefoglalta a problémát, és rámutatott azokra arra a négy, négy pontra, amiben esetleg lépni lehet, ahol esetleg ezt az iparágat meg tudjuk támogatni, tehát úgy, mint az energiaárban, a környezetvédelmi szempontokban, kereskedelmi korlátozásokban, vagy a kutatásfejlesztésben és innovációban azt jó lenne elérni, hogy a 23 tagállamban, ahol 500 gyártó telephely található, ne essen vissza a gyártás, mert már eddig is 40 ezer munkahely szűnt meg, és ez borzasztó veszélyes tendencia, amit mindenképpen meg kell állítanunk. Mert jövő, jövőben nagyban akarunk támaszkodni az, a korszerű alapanyagokra, ami Európa Unió területén gyártunk, tehát ilyen az európai acél, amelynek a megfelelő minőségben, mennyiségben és árkategóriában történő gyártása a továbbiakban is elengedhetetlen. A bizottság ezért úgy látom, hogy az acéllal foglalkozó magas szintű csoport hivatalos létrehozását javasolja, amelynek a célja egy olyan uniós platform kialakítása lenne, amely a kölcsönös információ cserére, párbeszédre és a bevált gyakorlatok megosztására épülne. Úgy gondolom azonban ez kevés mindenképpen mi itt nem tudjuk az acélipart megmenteni, anélkül, hogy pénzt is áldoznánk, vagy pedig megpróbálnánk valami módon ezekben a, ebben a négy, négy pontban, amelyet Gyürk András is említett, valami kivétellel, engedményekkel vagy támogatási rendszer megváltoztatásával belépni az acélipar támogatása érdekében. Jól mondta itt Simanszki kollega, hogy valóban egy ilyen állami támogatás eltorzíthatja a piacot egy bizonyos időre, de mégis azt mondom, hogy most olyan időszakban vagyunk, amikor meg kéne tenni, kivételt kéne tenni az acéliparral, és meg kéne segíteni. Szeretném elmondani azt a példát, ami Szlovákiában van. 2012-től a Szlovákia US Steel Kosice Kassa városában 11 ezer alkalmazottat foglalkoztat egy nagyon régi acélfeldolgozó feldolgozó komplexumban, amely már régóta működik nálunk évtizedek óta, és el akarják adni, tehát megszűnne nagyon sok munkai. 2013-ban a szlovák kormány bizonyos kedvezmények fejébe aláírt egy memorandumot, közös memorandumot US Steel-lel, amely szerint minimum 5 évig nem lehet eladni a vállalatot, és ezért cserébe az megtartja az alkalmazottakat, és nem lesz tömeges elbocsátatás. Jelenleg viszont a cég pereskedik az állammal 260 millió euró kártérítést szeretne, mert a kieső, a kieső ö, ö, ö, profitnak a fejében. És viszont azt akartam ezzel mondani, hogy Szlovákia nagyon kiállt az iparág megmentése mellett, és így kellene valami hasonló módon is, de egységesen Európa szerte, Európa Unió szerte kiállni az európai acél megmentésért. És ugyanis ehhez a, ugye az acélhoz kapcsolódik rengeteg az építőipar, az autógyártásunk, és mi nekünk arra kell törekedni, hogy minél kevesebb import acélt hozzunk orosz vagy kínai acélt, mert ez a utóbbi időben ez is egy borzasztó nagy probléma, hogy ez is visszaszorította nálunk az acélgyártást, és, és ez bizonyos kereskedelmi korlátozásokkal talán tudnánk ezen javítani, ezen a helyzeten. Mi én hozzá fogunk természetesen az én irodám is járulni majd különböző tehát pontokban hozzájárul majd az anyagnak a, a javításához, ha szabad, szabad így mondanom, tehát hozzá az anyaghoz majd megfelelő támogatással és megfelelő anyaggal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Royl kollégának adom meg a szót most. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe... Elnök asszony, kedves kollégák, három rövid megjegyzésem lenne. Először köszönetet szeretnék mondani Gyürk kollégának, nagyon jó a javaslata. Másodszorban az acélipar Európai Unió iparának egyik kulcsiparága, és most itt dől el az, hogy az európai politika támogatja az ipart, vagy ellene van. Itt nincs egy fél igen, vagy fél nem, dönteni kell igen, igen, akarjuk Európában az jövőben az ipart, akkor a következményekkel számolni kell. Sokkal több függ az acélipartól, mint az egyes acélművek helyzete. Ezt már sokan mondták. A harmadik megjegyzésem. Látszik az említett példán, hogy a nemzeti politika milyen hatást gyakorolhat az európai iparra hogyha állandóan fokozzuk a nyomást, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy utólag benyújtják nekünk a számlát, nevezetesen nem tudják életben tartani az iparágakat, és munkahelyeket vesztünk. Két válasz lehetőség van, az egyik az, hogy nem támasztunk ekkora követelményeket a jövőben, jövőben, vagy a második, hogy kivételeket szabunk meg, de akkor megint egy kétszintű ipar jön létre, de akkor utána ne csodálkozzunk azon, hogy munkahelyeket vesztünk, és mindenki sír, ri, ezzel számolni kell. Teljesen egyértelműen meg kell mondanunk az acéliparnak, hogy mit akarunk. Igazából nem elfogadható az, hogy az Európai Parlament nem támogatja az ipart, sőt támadja. Hogyha adókivételeket akarunk, szociális politikát, akkor itt azt kell mondanunk, hogy igen, támogatjuk az ipart, de egyértelművé kell tennünk az igent. <clears throat> Köszönöm szépen, Royal kollega, Goebbels kollega. Madame la Présidente, euh, euh, chers collègues. Elnök asszony, kedves kollégák! Nézzük meg az elmúlt 15 évet. Hogyha megnézzük a GDP részarányát az acélipar szempontjából, 20%-ról 15%-ra csökkent ez. Ez tény, ez van. Gyárak zárnak be, átszervezések történnek, leépítések történnek, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nagyon komoly ipari tevékenység helyeződik át az Európai Unión kívülre pedig az acélipar stratégiai fontosságú iparág. Gyürk kollégának teljes mértékben igaza van abban, hogy minden becslés szerint mindig is lesz majd szükség acélra. Azért, hogy ebből további termékeket lehessen előállítani. Tehát acélra szükség lesz. Az egész acélipar és nehézfémipar komoly volumenekkel dolgozik. Mondjuk, hogy az Eiffel tornyot akarnánk újjáépíteni, hogy legyen még egy pontosan ugyan olyan Eiffel tornyunk legyen, akkor egy harmadát kellene csak felhasználni annak az acél mennyiségnek, amit Eiffel felhasznált, mert hogy ennyivel fejlettebb most már az acélipar. Nem is ez a probléma. A problémát egyébként tökéletesen beazonosította Gyürk kolléga. Ez az energia árakban rejlik, a környezeti terhekben rejlik, mert az amerikai és a kínai acélipart nem köti meg annyi sok környezeti szabály, mint az európait, a beruházások az acéliparban tulajdonképpen tovább folytatódnak, csak az ArcelorMittal Dél-Amerikában, meg Afrikában, meg Ázsiában ruház be, és nem itt. A Tata Steel ugyanígy nem Európában folytatja a beruházásait, hanem Európán kívül. A Würst Alpin a harmadik legfontosabb termelő, és ennek vezetője most új gyárat épít, új acélgyárat épít, méghozzá az Egyesült Államokban, és az amerikai gyár az európai piacot fogja majd ellátni acéltermékekkel. Méghozzá azért, mert annyival kevesebb az energia ára, annyival alacsonyabb az energia ár az USA-ban, hogy megéri oda átvinni a termelést, még akkor is, hogyha a munkaerő költsége nem is kevesebb. Aztán itt van a híres nevezetes palagáz, a palagázos beruházások, meg az ezzel kapcsolatos mindenféle fantasztikus ötletek. Hát ami biztos az az, hogy egyharmaddal csökkentek az energiárak az USA-ban a palagáznak köszönhetően. Tehát egy francia cég úgy dönt, hogy az energiaárak miatt az USA-ban épít acélgyárat. Ez a helyzet. Hogyha pedig szeretnénk megmenteni a környezetet és a világot, akkor ehhez kell igazítanunk az európai acélipart. Az elmúlt 15 évben úgy tűnik, hogy a CO2 kibocsátás mondjuk növekszik, de a hőmérséklet, a klíma mégsem feltétlenül növekszik, de mi mégis ragaszkodunk Kiotóhoz, és csökkenteni, csökkenteni akarjuk a CO2 kibocsátást. De nem csak Európáról kell beszélnünk, hanem mondjuk nézzük meg Liechtensteint vagy Ausztráliát. Ausztráliában éppen bezárták a klímaválsa kapcsolatos szakértői irodát, mindenkit kirúgtak, bezárták ezt a speciális irodát. És lefogadom, hogy az év végéig, mint ahogy Kanada, Új-Zéland, Japán és Amerika kilépett Kiotóból, Ausztrália is ki fog lépni Kiotóból. A teljes kibocsátást, a teljes CO2 kibocsátásnak egyébként 11%-áért felelős az EU. Hogyha ezt a 11%-ot a célok szerint 20%-kal csökkentjük, akkor kompenzáljuk majd azt, amit kibocsát Kína meg a többiek. Szerintem eléggé rossz úton járunk. Európát ugye a szén és az acél közössége indította el. Ez volt Európa magja és hogyha szeretnénk ipari nagyhatalomként megmaradni, akkor nagyon gyorsan le kell vonni a következtetéseket mindabból, amit elmondtam. Nem szabad tovább terhelni és túlterhelni az acélipart olyan költségekkel, amelyekkel a konkurenciának nem kell szembenéznie. Köszönöm szépen, kedves kollégák, mivel el, egyre többen jelentkeznek. Én magamat töröltettem a jelentkezők listájából, annak ellenére, hogy engem is érdekel ez a téma, az országomat is érdekli ez a téma. Arra kérném önöket, kedves kollégák, hogy röviden szóljanak hozzá, és megpróbálják betartani a két percet. Különben túlságosan hosszú időt szállnom fogunk rászállni. Enin kollégának adom meg ezt a szót, és kérem tartsa be az időt, majd Kreuzmann, Langman és Libler és majd utána ö, bizottság, és vissza majd az előadók. Kérem, tartsák be az időket. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, meg próbálom betartani az időt, de remélem, hogy legközelebb mindenki két időben szólaljon, fog, fog szólalni, nem csak mi, akik a végén jövünk. Támogatom mindazt, amit az előttem szóló mondott. Igen, szükségünk van egy az aceliparra, erős aceliparra Európában azért, mert munkahelyeket teremt, jó munkahelyeket, jó keresetekkel, amelyik nagyon sokkal gazdagítja az egész európai ipart. Az acelipar az acélipar szenved, az acélipar szenved jelenleg, ugyanis a fejlődő országokból a verseny nagyon erős. Európában nagyon eltérő problémák vannak az acéliparban, de én arról beszélek, amit ismerek. Franciaországban ArcelorMittal eljött Franciaországba, és úgy gondolom, hogy a francia acélipar képes, versenyképes termékekkel előállni, versenyképes árakkal termelni. Nos, ott az történt, hogy ők megvásároltak a francia célipart és utána megpróbáltak mindenhonnan pénzt szerezni, meg arra ösztönöztek a vásárlókat, a, a dolgozókat, hogy vásároljanak részvényeket, és aztán elvittek a termelést külföldre. Nos, ez szörnyűség. Ez szörnyűség. Ezekkel kell szembenézni. És a, a Mittel, Mittel mindent kipróbál vinni francia acéliparból, és aztán ezeket a pénzeket külföldre viszi, és ott fejleszt. Az európai acélipar, az európai acélipar meg fog halni hogyha így megy tovább. És ez nem csak az aceliparra vonatkozik, hanem az építőiparra, autóiparra, repülőgyártásra. Tehát egy olyan iparág, egy olyan láncszem ez az egész iparban, amelyik nagyon sok területet érint, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megvegyünk magunkat az igen erős támadásokra, ott, ahol szükség van. És ezen ez záraim szav, zárom szavaimat. Úgy kell eh, eljárni, hogy nem szabad szabad eladni az iparunkat olyanoknak, akik kivonják innen a pénzt, és máshol fejlesztenek. Annak itt kell tartani az icelipart Európán belül. Elnök asszony, köszönöm szépen, Kreuzmann. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Kreuzmann úr teljes mértékben egyetért azzal, ami elhangzott az előbb. A német acélipar azonban nem csak acélt gyárt, hanem megoldásokat is kínál az ügyfeleknek, és hogyha kivesszük őket ebből a láncolatból, mert sokan azt mondják, hogy energiaintenzív, vigyük ki ezt az iparágat Európából, Németországból, akkor nagy hibát követnénk el, mert szükségünk van erre az iparágra, mert az ügyfeleknek megoldásokat kínál. Ez egy teljesen másfajta gondolkodásmód, így aztán nem tudom támogatni E, csak így a megoldásokat az acélipar nélkül támogatnunk kell az acélipart Európában, de persze ehhez megfizethető energiárakra van szükség, különben nem éli túl ezt az iparát. Köszönöm. Szia, kolléga Lange. Köszönöm szépen, Lange kollega. Kedves kollégák, igazuk van. A keretfeltételeket nem szabad rontanunk az acélipar számára, de mi a fő probléma? A fő probléma az, hogy a kereslet csökkent. 2007-ben Európában 14,7 millió autót gyártottunk, most pedig 11,2 millió gép, ö, tehergépkocsit. Tehát ez azt jelenti, hogy csökkent a kereslet. Az építőipar még drámai, drámaibb a helyzet. 30 százaléka a válság előtti keresletnek az építőipar igénye az acélra. Tehát ez mit jelent? Hogy a keresletre szükségünk van ahhoz, hogy az acélipar erősödhessen. Aztán a második nagy probléma a versenyképesség. Nagyon nagy a verseny a globális színpadon. Abu Dhabiból például új szereplők jelentek meg, vagy Oroszországból, vagy Például Törökországban is új gyárak nyíltak. Tehát ezt a két tényezőt figyelembe kell vennünk, tehát a keresletet fokoznunk kell, és ugyanakkor az innovációt is fokoznunk kell annak érdekében, hogy a versenyt tartani tudjuk. Tehát, hogy versenyképesebbek legyünk. Természetesen ehhez tartoznak a keretfeltételek, úgy mint az energiaárak, de még egyszer, kutatás, fejlesztés nagyon fontos, rugalmas, szilárd acélt gyártani, és felvenni a versenyt az Oroszországból érkező acéllal. Kedves kollégák! Hogyha a struktúr átalakítást meg akarjuk oldani, akkor természetesen ez a munkahelyekhez is kapcsolódik. Én úgy gondolom, hogy az EGKS-nek a modellje, amit kidolgoztak, ez nagyon jól másolható, jó munkavállalók, a munkadók számára, és így kell közösségi szinten újra struktúrálnunk az acélipart, hogy ne rostásodjon be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köpesz kolléga. Szeretnék köszönetet mondani a bevezetőjéért, és egyetértek önnel, Kreutzmann úrral is, hiszen ő is támogatta Göbbelsz urat és Rojlúrral is egyetértek, hogyha az ipart meg akarjuk tartani Európában, az acélipart itt akarjuk tartani, akkor az energiaköltségekkel foglalkoznunk kell, ez a legnagyobb probléma. Nem akarok részletekbe menni, már sokan elmondták, de nem szabad hagynunk, hogy az ipar elvándoroljon Európából a bmw nek erre jó, a, jó példa erre például, hogy az USA-ban gyártják már néha őket. Ezeket a problémákat nem szabad szem elől vesztenünk, ugyanis az ipar kivándorlása jelenleg is folyik Európából. És hogyha Göbbelsz kolléga által felvetett alapproblémákkal nem foglalkozunk, az éghajlatváltozással, az energiapolitikával, akkor hosszú távon a vesztesek sorába állunk be. Kreutzmann úr mondta, hogy Európában hozzáadott értéket teremtenek néha ezek az iparágak. Ha kiveszük a láncolatból az e, acélipart, akkor összeomlik a beszállítóipar, vesznek a munkahelyek, közép és hosszú távon nagyon súlyosak a következmények. Tehát nagyon nagy a következménye annak, hogy ma mit döntünk. Én csak köszönetet tudok mondani a kitűnő ismertetőért, és támogatom önöket. Köszönöm. E, vi vorrei comunicare che... Eh, Tájékoztatom önöket, hogy lezárom a listát, ugyanis nem fogunk beleférni. Rubik, Precine és Stratman következnek alkalmunk lesz majd visszatérni erre a témára, amikor majd a módosítókról beszélünk, és akkor majd akkor szólalok föl én is. Rubik kollega parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Igazából arról van itt szó, hogy Európában mit akarunk fogyasztani. Ha fogyasztani akarunk, akkor ehhez termelnünk is kell hogyha egy hozzáadott érték láncolatot láncolatra ilyen nagy nyomást gyakorlunk, magas energia árak, a nagy kamatok a kölcsönökön, amelyek hatalmasak, hogyha összehasonlítjuk a globális szinten szokásos kamatakkal, akkor bele kell gondolnunk abba, hogy hogyan tarthatjuk fel a versenyképességünket globális szinten, és hogyan védhetjük meg magunkat. Igazából itt arról van szó, hogy Európában is nagyon sokan hangulatot keltenek, és sokan olyan kezdeményezéseket tesznek, amelyeknek az lenne a célja, hogy az ipart elüldözzék Európából. Én nem akarom, hogy a KKV-k sérüljenek, de itt én úgy gondolom, hogy nagyon sokan célzottan támogatják az acélipart például, és én igenis szeretném, hogyha készítenénk egy tanulmányt arról, hogy a KKV-knak mennyiben fűződik ahhoz értéke, hogy kiűzzék az ipart Európából. Köszönöm. E, kollega Bredzina, prego. Bredzina kollega. A slovo. E, vážení přítomní. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szót kaptam. Mondjunk akármit a technológiáról, a fejlesztésről és az acéliparról. Nyilvánvalóan, hogy az acélipar nem kivétel. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez nagyon energiaigényes iparág. De ha nem teremtünk megfelelő feltételeket, nem visszük le az energiárakat arra a szintre, mint a világon máshol, akkor a tőke elvándorol Európából. Gondoljanak bele, mi, mint Európai Unió, gyakran szembe kerülünk a magas energia árakkal, és ez gyakran nagyon negatív hatást gyakorol a különböző iparágainkra. Hogyha nem technológiai szempontból közelítjük ezt meg, hogy ne ugyanolyan árakkal ö, operálnak a termelők Európában, mint az USA-ban, akkor soha nem érjük el az újraélesztés eredményét. Köszönöm. Köszönöm, Tratman kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is támogatni szeretném Göbels kollégát, aki ugyanott találta magát, mert a, a, ahol a franciák, belgák, luxemburgiak az ArcelorMittal problémával kapcsolatosan. Én nem úr is mondta, hogy a pénzügyi, a finanszírozásnak a hiánya az, ami megváltoztatnak az értékét, mert ez egy olyan, egy olyan alapanyag, amelyik szükséges a gépiparban, az autóiparban, ez egy olyan terület, ahol folyamatosan innovációk kellenek, új technológiák, politikáknak eh, van szükség. Arra kell ösztönözni a bizottságot, az Európai Uniót, hogy arra kell ösztönözzünk, hogy támogassa ezt, ugyanis egy egyértelmű, hogy ez az iparág eh, elengedhetetlen az európai iparághoz. Beszéltünk a munka eh, erő árért, de mindennek semmi értelme nincs, hogyha nincs egy megfelelő iparági stratégia, szeretnénk eh, a bizottságról eh, válaszokat kapni, tudjuk, hogy mit történt a szén árával, a szén raktározással, a különböző te, új technológiák, van egy kutatási program, és úgy gondolom, hogy szükséges egy ilyen kutatási program az étsziliparban is, az energiaiparban is, ebben az iparágban. Nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezen lezártuk az eszmecserét, mert Tia Pellegrininek adom meg a szót, aki a bizottság képviseletében fog felszólalni. Parancsoljon, Pellegrini! Thank you very much. I'll uh, try to be... Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni, mert sokan szóltak hozzá. Uh, Hagy kezdjem azzal, hogy most a válság során a parlamenti képviselők, akik különböző tényezőkről beszéltek, mindenki ragaszkodott ahhoz, hogy erről van szó. Igazából arról van szó, hogy ezek a tények összefüggnek, és ezek a tényezők. Nyilvánvalóan a kereslet csökkent Európában, különösen a gépkocsi gyártás területén. Tehát igen, ez egy fő tényező, de csak egyike azoknak. Aztán a másik tényező, amit még említettek, a verseny igazságtalan volta, nyilvánvalóan ezzel is foglalkoztunk egy közleményben. Egyre gyakrabban látjuk a korlátozó kereskedelmi gyakorlatokat nagyon sok tagország részéről, és nagyon sok más ország részéről is, de ez annak az eredménye, hogy az Európai Uniós jogalkotás különösen az éghajlatváltozás területén nagyon sokba került az acéliparnak. Az intézkedési tervben az acélipart illetően azt mondtuk, hogy ennek a hatását ellensúlyoznunk kell. Ma a közleményünkben mondtuk, hogy van már egy tanulmányunk, ezt rendelkezésükre bocsáthatjuk a DG Enterprise weboldalán. Azt látjuk, hogy a szabályzásnak a költsége 2009-től kezdve nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az iparban a költségek nőttek, és a profitot eltörölte a szabályzás által okozott plusz költség. Tehát igazából figyelembe kell venni, hogy ezeknek a tényezőknek a kombinációjáról beszélünk. Most pedig az előadó szavaira reagálva. Gyürk úr négy fő fejezetet azonosított be a jelentésében. El kell, hogy mondjam, hogy egyetértünk, igen, az árak, éghajlatváltozás, a kereskedelem, és ezen kívül még egyet hozzáraknék a társadalmi dimenziót. Ahogy azt már látták, sokan utaltak arra, hogy nagyon sok tagállamon bezártak, vagy be fognak zárni acélműveket. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a strukturális alapokat felhasználhatnánk arra, hogy újjá alakíthatnánk az iparnak a szerkezetét, segíthetnénk ezt az átalakulást. A strukturális alapokat másra is fel lehetne használni, nevezetesen képzésre, átképzésre. Ugyanis azt láttuk, hogy nagyon hiányoznak a képesítések ebben az iparágban ahhoz, hogy szakképzett munkaerőt találjunk. Ezen kívül, hogy mondjak még egy dolgot az éghajlatváltozásról. Önök minnyáján hangsúlyozták, hogy az éghajlatváltozás milyen sokba került az acéliparnak. Az ITS rendszerről egy pozitív dolgot azért el lehet mondani. Önök is látták a közleményben, hogy megkértük a tagállamokat, hogy az ITS-ből származó bevételeket csoportosítsák át az iparok támogatására. Tehát ez a lehetőség létezik, csak nem tették meg ezt a tagállamok, mert nem investáltak az iparákba, inkább a saját állami költségvetésükbe injektálták ezeket az összegeket. Tehát egy megoldás lehetne, hogyha az ITS-ből e származó bevételeket kötelezően használtatnánk fel az ipar támogatására. A második és utolsó megjegyzésem, a kutatásfejlesztés, ezt sokan említették. Mi a Horizont 2020 keretében PPP partnerségeket fogunk beazonosítani, amelyek támogathatnák az acélipart. Például az acélipar az nagyon fontos iparág, ebben egyetértünk, és mi megpróbálunk annyi finanszírozást biztosítani a PPP-k számára, amennyit csak lehet. Természetesen rendelkezésükre állunk az előadó rendelkezésére és a jelentés elkészítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen Pellegrini úr, aki nagyon rövid idő alatt nagyon sok érdekes dolgot mondott. Köszönöm szépen, és most megadom az szót az előadónak, hogy a záró megállapításait tegye meg. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony, és eh, rövid leszek. Eh, bár az ember szívesen reagálna minden egyes eh, felvetésre, erre most nyilván nincsen eh, lehetőség. Egyetlen gondolatot eh, engedjen meg. Rajl képviselő úr azt mondta, hogy ehhez az ügyhöz, az acélipar kérdéséhez nem lehet félszívűen hozzáállni, vagy támogatjuk, vagy ellene vagyunk ennek az ügynek, és el, világosan állást kell foglalnunk ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy a mostani vitának az intenzitása és a mélysége azt egyértelművé tette, hogy ez a bizottság, az Ipari és Energetikai Bizottság az acélipar mellett áll e, ebben a e, vitában. És e, talán még annyit, hogy azt is megerősítette számomra az elmúlt néhány perc, hogy amire koncentrálnunk kell az elkövetkezőkben, az a magas energiárak kérdése, a környezetvédelmi szabályok ügye azoknak bonyolult adminisztrációja, a nemzetközi kereskedelmi korlátok, és a kutatás fejlesztés finanszírozása, és igen, örömmel fogadom, ahogyan a bizottság képviselője megfogalmazta, mindennek a társadalmi eh, hatása. Ez így együtt, ami a jelentés fókuszában kell, hogy eh, szerepeljen. Nem kis feladatra vállalkozunk, valaha erre az iparágra az Európai Egység épült fel. Ma is az európai érdeke, hogy legyen jövője ennek az iparágnak ezt a célt kell szolgálja a jelentést. Én örömmel várom majd a képviselőtársaimnak a további észrevételeit, hogy beépíthessem az anyagba. Köszönöm szépen, elnök asszony! Eh, Köszönöm szépen, kedves kollega. Önök tudják nagyon jó, hogy november 13-a a módosítások benyújtásának határideje, és aztán december 16-án lesz a szavazás. Tehát idő van egy komoly elmélyült munkához. Köszönöm szépen, rátérünk a következő napi rendi pontra, amely ugye, ahogy említettem korábban, későbbről hoztuk ide előre és már most is megadom Viola úrnak a szót, hogy mutassa be ezt a csomagot, amelyik igen sok feszültséget okozott Európában, a különböző tagállamokban. Megadom a szót önnek, 15-20 perc, amennyi önnek szükséges ahhoz, hogy ezt felvázolja. Madam Chair, Honorable... Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy első alkalommal ismertethetem azt a csomagot, amit a közleményekkel együtt szeptember 11-én elfogadtunk. Számomra nagy örömet okoz ez a lehetőség, mert így elmagyarázhatom önöknek lépésről lépésre, lépésre, hogy a szabály hogyan épül fel, én úgy gondolom, hogy ez az első kapcsolatfelvétel, de aztán ezt majd nagyon sok követi, és minden magyarázattal nagyon szívesen a bizottság a rendelkezésükre áll. Először is. Mi a háttere mindennek? Mi a célja ennek a rendeletnek? A információs technológiák és a kommunikációs technológiák hogyan járulnak hozzá a munkahelyteremtéshez Európában. Tudják, hogy a digitális napirendet fölállítottuk, és a fő célkitűzéseket kijelöltük. Minden irányba hatnak, és minden területére kitérünk annak, amit az elektronikus hírközés okozhat Európában. Először is az alapinfrastruktúra, hogy miért akartunk egy rendeletet. Azért, mert az MFF-fel kapcsolatban megegyeztünk, és a Connecting Europe Facility-re csökkentették az elérhető erőforrásokat egy milliárd euróra, tehát egyértelmű, hogyha ezen nem változtatnak a jövőben, akkor a széles sávú hálózatok támogatására nincs elég pénz. Ez igazából ebben az esetben a magánberuházóknak kell pótolni ezt a hiányt. Aztán ebben a helyzetben egy rendelet kulcsfontosságú. A digitális napirendnek az átalakítása nagyon fontos azért, hogy megszabjuk, hogy a közszolgálatok hogyan lehetnének hatékonyabbak, hogy ne vesztességet, hanem profitot termeljenek társadalmi értelemben. Az e-adminisztráció, az egészségügy területén és hogy megmutassák, hogy a digitális világ mi mindent kínálhat az állampolgároknak. Aztán egy milliónyi üres álláshely van, álláshely van az ICT területén jelenleg Európában, és figyelembe véve, hogy milyen nagyok a problémák a fiatalok közötti munkanélküliséggel Európában, és azt is, hogy a digitális világ hatalmas lehetőségeket kínálna, ez egy nagy lehetőség. A bizottság szeretné, hogyha az oktatási rendszert átreformálnánk Európában a digitális technológia segítségével. A skillek, a készségek elsajítása, alapvető alapeleme annak, hogy megfelelő stratégiát hozzunk létre ezen a területen Európában. Természetesen a hálózatokat biztonságosá kell tenni, a copyright szabályozást rendbe kell tennünk, és a cloud computing, a felhő tárolásnak a problémáját meg kell oldanunk. Az Európai Tanács márciusban felszólított a bizottságot arra, hogy specifikus intézkedéseket tegyen, és októberben három hét múlva felülvizsgáljuk a helyzetet a digitális belső piacon és a hírközési belső piacon. Tehát arra koncentráltunk, hogy előkészítsük ezt az európai csúcsot, specifikus javaslatokat tegyünk, konkrét intézkedéseket, és rámutassunk arra, hogy belátható időn belül meg lehet valósítanunk az ICT stratégiának a célkütőzéseit, a munkahelyteremtést, növekedést és Európa versenyképességének fokozását. Most akkor a csomagról, amelyet 11-én fogadtunk el, három részből áll, Először egy célkitűzés, hogyan akarunk egységes belső piacot kialakítani a telekommunikációs piacon, és beazonosítja azokat a lépéseket, amelyeket a hírközlési telekommunikációs piacon a teljes harmonizációshoz meg kell tennünk. Aztán van egy olyan eleme, hogy a legjobb gyakorlatokat kell követni, annak érdekében, hogy a hálózatokhoz, különösen a széles sávú hálózatokhoz minél többen hozzáférhessenek, illetve a Connecting Europe Facility, ami tulajdonképpen a lényeg az előadásomnak ma. Nézzük a javaslatot. Már mondtam, hogy az infrastruktúrán alapszik minden, infrastruktúra nélkül nincsenek szolgáltatások. Ez egyértelműen a felhőszolgáltatást nem lehetne biztosítani, hogyha nincs szélesávú hozzáférés. Nem lehet digitális órákat tartani, ha nincs szélesávú hozzáférés, és digitális hozzáférés nélkül nincs összeköthetőség. Ha nincs összeköthetőség, akkor fejlett szintű digitális szolgáltatásokat nem lehet nyújtani. Európa, vagy milyen helyzetben van, nagyon eltérő a helyzet az egyes országokban, bizonyos országok világelsők, széles sávú hozzáférést illetően, és más országokban nagyon a sor végén kullognak. Pontosan ezen a, ez a lényeg számunkra. Ha megnézzük azt, hogy 500 millió állampolgárunk van. Potenciálisan mi lennénk a világ legnagyobb piaca. Hogyha megnézik azt, hogy kik a vezető országok, az ő lakosságok a kritikus tömeget nem adja ki. Ezzel még nem lehet növekedést teremteni és munkahelyeket, ezért van szükség, hogy kontinentális dimenzióban gondolkozzunk. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha Európa lenne a világ vezető IT piaca. Ez mit jelent? Azt, hogy az állampolgárok nagyon nagy hasznát fogják ennek látni. Nem csak azzal foglalkoztunk, hogy tíz év múlva hogy fog kinézni a piac, hanem azzal is, hogy mit adunk az állampolgároknak, nyílt szolgáltatás, nyílt internet, gyors hálózatok hozzáférése nagyon olcsón Európában. A javaslatunk kiegyensúlyozott. Három pillérből áll, és van egy logikája, amely áthalad az egészen, nem darabokból áll, nem széttöredezett, nem egy ötlet um, keverék, hanem egy kiegyensúlyozott javaslat. Ha egyik részét is kiveszik a lábazatnak, akkor összeomlik az építmény. Alapvetően arról van szó, hogy a cégeknek, akik európai szinten szeretnének működni, biztosítjuk a jogbiztonságot, azt, hogy mi a szabályrendszer, mik a rendeletek, hogy néz ki az igazságszolgáltatás ezen a téren. Ami nagyon fontos az állampolgárok számára, az, és a szolgáltatók számára, hogy a spektrumokat hogyan szabják meg, melyik spektrum elérhető kinek, és természetesen milyen áron. Aztán, hogy a Wi-Fi, a cloud sourcing, tehát a nyílt hálózatok elérése könnyen menjen, mm, bürokratikus eljárások nélkül. Ami nagyon fontos, a széles sávú internet hozzáférés. Ha az egész kontinensen hozzáférést akarunk nyújtani, akkor a hálózatokat virtuálisan össze kell kapcsolnunk, erre van szükségük a cégeknek, különösen a KKV-knak, az iparágaknak, közigazgatásnak és cégeknek, szolgáltatás nyújtó cégek esetében. Aztán a fogyasztók hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, ugyanazok a feltételek, a hozzáférést illetően és a felhasználást illetően. Most itt egy teljes földrészről beszélünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy tessék, Európa egyik részén százszor annyiba kerül a hozzáférés, mint a másikon. Nem lehet megengedni azt, hogy amikor mobiltelefonál az ember Európában, akkor olyan költségeket fizessenek az állampolgárok, amelyeknek nincs gazdasági magyarázata. Most részletekbe mennék a javaslatot illetve Az első az egységes európai engedélyeztetés, mert van erre szükség. Ez egy kicsit ö, olyan, mint az útlevél. Van, akinek van egy útlevele, amit egy tagállam elismer, hát akkor bizarr dolog az, hogyha van egy cég Európában valahol, akkor annak 28 különböző engedélyeztetésre lenne szükség Európában. Igazából azt kellene biztosítanunk, hogyha egy tagállam engedélyez, az a többi tagállamban is érvényes legyen. Persze még jobb lenne, ha lenne egy központi hatóság, ami az engedélyeket kiadja, de az a baj, hogy ezzel bürokratikusabb, centralizált rendszert hoznánk létre. Az irányítást illetően nekünk az volt a célunk, hogy a már létező irányítási rendszerekből hozzuk ki a maximumot, próbáljuk elérni azt, bizottság, nemzeti hatóságok, speciális hatóságok jobban együttműködhessenek. Nem javasoltuk azt, hogy fokozzuk a bürokráciát, nem javasoltuk azt, hogy új központi testületeket hozzunk létre. Véleményünk szerint ezekre nincs szükségünk most. Tehát az egységes engedélyeztetés nagyon fontos. A nemzeti hatóság kibocsát egy engedélyt a cégnek, és ez lehetővé tesz, hogy a cég egész Európában működhessen. Ha a cég akarja, mert nem kötelesek megtenni, de ha egész Európában működni akar egy cég, akkor természetesen legalább két tagállamban működnie kell, akkor amikor a helyi hatóságoknál engedélyt kérnek, és nagy a piaci szerepük egy adott tagállamban, akkor a cégnek joga van ahhoz, hogy ugyanúgy bánjanak vele egy tagállamban, mint a másikban. Nem azt mondjuk, hogy mindenáron uniform hozzáállást kapjanak a cégek, csak hasonló helyzetek esetén hasonlóak legyenek a szabályok. Mi például föntartottuk azt a jogát a bizottságnak, hogy megvétózta a nemzeti jogorvoslatot, hogyha ez ellentétes az európai idézőjeben útlevélnál. Tehát, hogyha jogi jogorvoslatot keres egy cég, akkor természetesen a bizottság a szokásos bevett módon, konzultációs alapon felülbírálhatja a nemzeti hatóságok döntését. Ha vannak olyan cégek, akik európai szinten akarnak működni, azokat hasonlóképpen kell kezelni. De amit nem javasol a rendelet, az mm. az, hogy a helyi hálózatokat európai szinten irányítsuk és szabályozunk. Nem, ez nem így van. A javaslatunk szerint helyi szinten tesszük ezt, ezek helyi döntések, a helyi hatóságok hozzák ezeket. Ha egy cég azonban európai szinten akar működni, akkor biztosak lehessenek abban, hogy a szabályzatok összehangoltak. Part, it's, uh... Ami a spektrumot illeti, ez rendkívül fontos része az egész javaslatnak. függetlenül attól, hogy milyen cégről van szó, hogy milyen szolgáltatás nyújtóról van szó. Mindenképpen fontos a spektrummal kapcsolatos rész, és alábecsültük, hogy eh, milyen pozitív fogadtatásra talál majd ez a része a szövegnek. A spektrumos kérdések tulajdonképpen elég egyszerűen elmagyarázhatóak Európában igazából 6 százaléknál járunk, és Afrika irányába minden tiszteletemet ki kell fejeznem, hiszen a 4G tekintetében el vagyunk maradva Afrika mögött, az imént mondtam a százalékos arányt. Hogyha megnézzük, hogy mi történt azután a nagyon fontos döntés után, ami a radiospektrum politikai program volt, tehát, hogyha megnézzük, hogy egészen pontosan mi történt a 800 megával és a 4 gének felszabadított sávokkal, láthatjuk, hogy eléggé fájdalmas az eljárás még mindig nagyon sok tagállamban. Egyelőre 28-ból csak 18 tagállamban sikerült a megfelelős spektrumot kiutalni, és a folyamat még mindig zajlik. Hát reméljük, hogy ez a folyamat azért a közeli jövőben lezárulhat majd, de hát a wifi kategóriában ez azért nagyon komoly problémákat okoz az egész iparnak, az egész ágazatnak. A gyártók, az európai gyártóknak ugye nincs meg a saját piacuk, a piac máshol van a világon, és ez olyan kérdés, ami miatt Európa nem tud igazán Wi-Fi Európává válni. A megerősített együttműködés a spektrumok kijelölésének témájában nagyon fontos lenne a tagállamok között. Tehát először is kijelölik a spektrumot a tagállamok, és utána ezt kommentálja a bizottság. Ugye ezek nem látható, alacsony energiájú megoldások, amelyek ugyanakkor nagyon magas sebességű kapcsolatokat hoznak létre, tehát mindenképpen jó lenne, hogyha egész Európában megfelelő és nem intruzív jellegű engedélyezési rendszer jönne létre, sőt, hogyha a wifi-t mindenki bürokratikus terhek nélkül vehetné igénybe, és ez a wifi kiszervezésére is vonatkozik. Ezek olyan alapvető termékek a cégek számára, amelyek nélkül nem tudnak az üzletéletben részt venni, nem tudnak versenyképesek maradni, ezek fontosak a közigazgatás szempontjából is, tehát megfelelő harmonizációra lenne szükség. A cégek is összezavarodtak, nem tudják, hogy milyen játékszabályokkal kell játszani ezt a játékot, amikor mondjuk valamilyen szolgáltatást nyújtanak egy több helyszínen működő vállalatnak. Itt Európában egyszerűen nem értik a szabályokat. És akkor most nézzük a fogyasztókat. A fogyasztók tekintetében az a lényeg, hogy a fogyasztókhoz eljussanak a tartalmak. Tehát az első dolog, amiről beszélnünk kell, az a szerződéses feltételek témaköre. Először is itt kell tisztába tennünk mindent, hogy egyértelmű legyen a fogyasztók számára, hogy milyen jogaik vannak, hogyha mondjuk szolgáltatót akarnak váltani, ezt hogy lehet megtenni, mikor lehet megtenni, mik a jogaik a számlák tekintetében, milyen átláthatóságot várhatnak, és amikor a saját magunk által generált forgalomról van szó, akkor hogyan kell eljárni. Tehát az internetnek azért mégis megvan az az előnye is, hogy mindezek az információk gyorsan eljuthatnak minden egyes fogyasztóhoz. És jó lenne, hogyha létrehoznánk egyfajta jogi kartát az európai fogyasztók számára. A fogyasztókon belül beszélnünk kell arról is, hogy jogszabályokat kellene megalkotni az a nethez való hozzáférés tekintetében. Ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban számos vita zajlott és zajlik. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy azt a döntést hoztuk meg, hogy nem kívánunk bürokratikus megoldásokat, nem kívánunk jogalap jogszabály jellegű megoldásokat, hanem egy nyitott és átlátható rendszert szeretnénk létrehozni, ami egyben az elszámoltathatóságot is biztosítani tudja. A bizottság javaslatával kapcsolatban az a véleményünk, hogy ez kiegyensúlyozott javaslat, ez persze csak javaslat, most itt a demokratikus intézményi folyamaton végig kell, hogy haladjon ez a javaslat a javaslat útjának láthatónak kell lennie mindenki számára, és átláthatónak kell lennie. Elképzelhető, hogy újabb ajánlásokat fogunk megfogalmazni az internet semlegességével kapcsolatban. Természetesen azt is meg kell néznünk, hogy a net semlegességének alapelvei hogyan érvényesülnek, és a lehetőleg nyitottabb módon kell eljárnunk, és ennek a jogszabálynak alapvető jogszabályá kell válnia itt Európában, és természetesen a világon is. Hogyha összehasonlítjuk magunkat az USA egysemlegességi törvényével, akkor az FCC például lehetővé teszi, hogy videó letöltéseket blokkoljanak mobil készülékekre, ez például nálunk nem lehetséges, tehát a net semlegesség szempontjából úgy tűnik, hogy az USA előrébb jár. A nyílt internetet viszont semmilyen módon nem lehet blokkolni, korlátozni, és nem diszkriminatív módon kell az esetleges torlódásokat és lassulásokat megelőzni és megakadályozni az internetes forgalomban. Ezek a legfontosabb tényezők. Természetesen technikai részletekről is folyik a vita, és nyitott vagyok arra is, hogy ezeket a technikai kérdéseket megvitassuk, amennyiben ez a szakbizottság vagy másik szakbizottság érdekelt ezekben a technikai részletekben. Köszönöm szépen, Viola úr, ezért. Nem fejeztem be, még a roamingról nem is beszéltem. Na most akkor nézzük, hogy milyen roaming a kapcsolatban a legfontosabb változás. Itt alapvető váltásra kerül sor, ugyanis a roamingok költségeket kellene csökkenteni, sőt 2014. július 1-től a fogadott hívások díját meg is szeretnénk szüntetni hogy az európaiaknak ne kelljen fizetniük, hogyha Európa területén bárhol fogadnak egy hívást. Tehát ez tényleg paradigmaváltás lenne. Az egész roaming, a telekom hálózat kereskedelmileg fontos része, ezt ugye nem lehet kiküszöbölni, mert hogyha valaki átlép egy másik hálózatra, akkor annak lesznek plusz költségei. De lehet internalizálni ezeket a költségeket, tehát igazából nincsen létjogosultsága már a roamingnak. A legtöbb társaság több tagállamban is működik, vannak kereskedelmi kapcsolatai más társaságokkal, úgyhogy ennek a standard díjnak egyfajta belsővé vált díjá kell válnia, úgyhogy körülbelül mostantól számított két éven belül úgy gondoljuk, hogy minden európai számára fel tudjuk számolni a roaming költségeket. Ez egy jó hír, köszönöm szépen Viola úr ezért a expozért, és elkezdjük az eszmecserét. A kollégák tudják nagyon jól, hogy lesznek nagyon fontos szakaszok ebben a munkában. Az egyik a, a hatástanulmány bemutatása, most lesz egy meghallgatás az ITRES szakbizottságon belül november 5-én, e, tehát lesznek más alkalmak, amikor visszatérhetünk erre a témára megvitatásra nincsenek még jelzések az előadótól, az árnyékjelentéstevőkről. Azt hiszem, hogy ma lesznek kijelölve az árnyékjelentéstevők. A következő képen fogunk eljárni. A koordinátoroknak adom meg a szót, és majd a többi képviselőnek. De Castillo Mazurel, Okman, Clarkman, Herzog és Rubik azok, akik eddig jelentkeztek. Kérem, tartsák be az időket, mert eh, aztán megadjuk a szót Viola úrnak, hogy válaszoljon. Ő neki aztán mennie kell, úgyhogy kérem, kérem, tartsák be az időket. Köszönöm szépen. Nem probléma, azt hiszem, hogy mindenki. Okay. Presidenta, Köszönöm, elnök asszony. Igen, erőfeszítéseket teszünk azért, hogy rövidek legyünk. Nagyon sok téma van még hátra a mai délelőtre, és ez egy rendkívül fontos csomag, amivel, amiről beszélünk. Köszönetet mondok a bizottságnak, hogy ilyen gyorsan válaszolt, és ilyen gyorsan eh, megtartott ezt az előadást. Nem a tartalomra fogok koncentrálni, hanem eljárásbeli kérdésekre nem fogok beszélni a rendkívül fontosságról, amivel rendelkeznek ezek az elemek, amelyeknek az a lényege, hogy összekapcsolják Európát, versenyképessé tegyek, felősegítsék a fejlődést, szemben más térségekkel a világon, stb. stb. stb. Úgy gondolom, hogy most érdemes kihasználni ezt a pillanatot, itt ezt az ülést a szakbizottságon belül, ugyanis egy, egy nagy kihívás előtt állunk, és a nagy kihívás előtt először is tisztázni kell a kérdéseket, ez egyértelmű. Jó magam is mondta már korábban, az a biztosasszony előtt, és más kollégák is kihangsúlyozták, például tegnap egy rendkívül érdekes fórum volt, Krusz asszonyal, biztosasszonyal találkoztunk, és nagyon kár, hogy ez ilyen későn érkezik, mert ez egy nagyon fontos csomag. Ennek ellenére igen későn készül, tekintettel arra az időre, ami rendelkezésre áll a parlament számára, hogy egy álláspontot alakítson ki, és ez, ugyanis ezt az álláspontot úgy kell kidolgozni, hogy megfelelően megtárgyalja, megvitassa. Innen kiindulva a következő álláspontomat szeretném felvázolni. Az én álláspontom álláspontomat sokan támogatják, hogyha jól értettem. Először is támogatni szeretném Roberto Viola szavait abban az értelemben, hogy ez egy csomag a bizottság és a parlament, a szakbizottságunk és a parlamentnek az a feladata, hogy a csomaggal szemben alakítson ki egy álláspontot. Ebben vannak logikai elemek, amelyeket együttesen kell tárgyalni, és eh, azt hiszem, hogy jó lenne, hogy egyrészt a kérdést technikai szempontból kezeljük, Ugyanakkor politikai szempontból politikai szempontból és technikai szempontból nem lenne jó, hogy egy ilyen bevásárló lista szerűen kezelnénk ezt, és akkor az egyik elemet vennénk, a másikat nem, de a harmadikat igen, és így tovább. Nos, meg kell nézni, hogy mik a korlátaink. A, a végső álláspont az a plenárison lesz. Mi nem fogunk tudni kidolgozni egy álláspontot egyértésben a tanácssal, de egy plenárisbeli e, álláspontot kidolgozhatunk mondjuk márciusra, és nagyon hatékonyan kell dolgoznunk, és azt hiszem, hogy mindenki képes és hajlandó erre a titkárság kemény munkával és a képviselők kemény munkával elérhetjük azt, e, e, azt, hogy, hogy addigra a dátumra meglegyen minden hozzászólás. Itt egy kihívás előtt állunk, és a, kihív, a, a bizottsági javaslatot mérlegelni kell, és úgy vélem, hogy a parlament ebben a mandátumban, ebben az összeállításban öt év múltán mi után öt éven keresztül ezeket a témákat vitatjuk, választ kell adnunk, és az eszmecserék során, amik ki fognak alakulni a szakbizottságunkon belül, majd meg fogjuk látni, hogy melyik azok a kérdések, amelyek fontosabbak számunkra, mit kell kihangsúlyozni, mi az, ami kevésbé fontos, de végezetül úgy vélem, hogy meg kell ragadni az alkalmat, el, kihívás előtt állunk, és azt meg kell lovagolni, jól kell dolgozni, és eh, megfelelő időben, időket betartva, és úgy gondolom, hogy csomaként kell kezelni, nem szabad ez feldarabolni, hogyha a tanács vagy egyes tagállamok eh, úgy gondolják, hogy ezt külön-külön kell venni, és eh, csemegézni belőle, szemezgetni belőle, akkor az az ő álláspontjuk, de úgy vélem, hogy ez a téma egy olyan téma, amit egységesen kell kezelni, és ez mindennek a kulcsa. Köszönöm szépen! Teresa Madurelnek adom meg a szót, és kérem, hogy tekintsen időnként az órára is. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden fogok felszólalni. Először is a frakciónk e osztja a bizottságnak az ellenzését ebben az iparágban. A telekommunikációs iparág nagyon nagy hiányokkal szenved, és ezek sújtják a versenyképességét, és ez negatív következményekkel jár a fogyasztók szempontjából, és megátolja azt, hogy a fogyasztók, a felhasználók minőségi szolgáltatásokhoz jussanak. Köszönöm szépen, Viola úr, hogy itt van előttünk. Egyértelmű, hogy a telekommunikációs európai, egységes európai piacot meg kell teremteni, és ez életbevágó. Ebben egyetértünk egyetértek Del Tígyó asszonynal, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre arra, hogy ezt az igen összetett csomagot megtárgyaljuk. Valószínűleg nem fogunk tudni egy ambiciózus tervel előállni egészen a mandátumunk vége előtt. Későn kapjuk meg ezt az anyagot, látjuk, hogy vannak még nehézségek, és attól félünk, hogy nagy akadályokkal fogunk szembesülni, mint azok, amelyeket korábbi kezdeményezések szembesülnek. Viola úr a roamingat említette, ez a roamingnak az utolsó áttekintése az nemrég volt, rámutatnék arra, hogy a mi frakciónk volt az első, amelyik, az egyetlen, amelyik a roaming 3-at megvette, nem tudom, hogy ilyen rövid idő alatt megváltozhat-e a frakciók álláspontja. A harmonizációs javaslatok a bizottság részéről valószínűleg nagy ellenállásba fognak ütközni, tenkintettel arra, hogy a spektrum mindig nemzeti kompetenciában volt rámutatok arra, ha, tehát azokra a nehézségekre, amelyekkel szembesülni fogunk, de az az igazság, hogy egyes eh, rendelkezésekben óriási lehetőségek vannak, nagyon nagy lehetőségeket látok, amelyek megerősíthetik az iparágat, a roaming, a nagyobb harmonizáció, a spektrum jobb kezelése, eh, az egységes szabályozás, ezek mind csökkentenék az adminisztratív költségeket, és nagyobb hozzáférést engednének a a piacokra, a nemzeti piacokra. Egy nyitott internet létrehozása is nagyon fontos lenne, nem csak a felszolgálók, a felhasználók számára, a felhasználók számára, hanem az innovációt és nagyban segítene. Nagyon sok információhoz jutnának a felhasználók, Elnök asszony, a magam, a frakcióm nevében eh, tudnék meg sokat mondani, de nem szeretném húzni az időt. Azt szeretném mondani, hogy a frakciónk tanulmányozza alaposan ezt a javaslatot. A, eh, rövidesen kijelöljük az eh, árnyékjelentéstevőinket, és biztosíthatom önöket arról, hogy a frakcióm azon fog dolgozni, hogy a legjobb megoldást kapjuk az európai fogyasztók, illetve az iparág jövője szempontjából, annak érdekében, hogy az iparág is hozzájáruljon a társadalom modernizációjához. Köszönöm szépen, Akmár kollega, parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy esélyünk nyílik arra, hogy megvitassuk a javaslatot, a tartalmát, és azt is, hogy milyen kihívást jelent ez. Az ENSZ-nek a szélesávú hozzáférésért felelős csoportja úgy nyilatkozott ma, hogy a hozzáférés a mobiltelefonokon széles sávon, ez a leginkább terjedő formája a kommunikációnak ma. Ez nem csak az információs technológiát változtatja meg, hanem az egész világot. Úgyhogy nem csak a telekomról van itt szó, hanem arról, hogy ez, mint háttér, hogyan segítheti elő a többi iparág fejlődését. Ezért aztán a problémákkal szembe kell néznünk. De a lehetőségeket is meg kell látnunk. Európa valamikor vezető volt a hírközlés és az internet területén. Megdöbbentő, hogy a Nokia, aki a mobil fejlesztését eladta a Microsoftnak, 2000 óta 130 milliárd eurónyit vesztett értékben, amikor eladta a részlegét a Microsoftnak. Az Apple pedig közben nőtt, tehát látni kell, hogy az egyensúly nagyon átrendeződik. Nekünk nem csak a legjobb technikai feltételekkel és infrastruktúrával kell rendelkeznünk, hanem egységes piacot kell kiépíteni. A bizottság előadásában a roamingot illetően van egy kép, egy fotó, ami a roamingot egy tengerben fürdőző turistával illusztrál nem merről van szó, nem ez a jó megközelítés, nem a turistákról van csak szó, hanem az európai iparról, arról, hogy Európa hogyan lehetne világ első. Biztosítanunk kell azt, hogy a már létező szabályrendszerrel és azokkal a változtatásokkal, amelyeket eszközölhetünk, egy egységes piacot építsünk ki. Van néhány probléma azzal, hogy a bizottság ilyen későn adta ki ezt a közleményt, hiszen így számunkra nehézé vált az, hogy a lehető leghamarabb a stratégiai változtatásokat eszközök. Ha mi nem tudunk változtatni, a világ elmegy mellettünk, mert nagyon nagy sebessége változik a világ, és mindent meg kell tennünk, hogy a lehetőségeket nem ulasszuk el. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Trotman kollega, az a szó. Köszönöm szépen, Patricia. Viola úr a hozzászólásának az elején azt mondta, hogy nem olyan javaslatról van szó, amely egymástól különálló elemekből áll, hanem egy összefüggő csomagról. A jelentésemben egyébként én is beszéltem erről a megközelítésről. Tehát én is egyetértek azzal, hogy koherenciákat kell keresni, egyetértek azzal, hogy nem egymástól független darabokból áll össze ez a témakör, hanem egy csomagról beszélünk. Az első kérdés, amiről beszélünk kell, az az, hogy tulajdonképpen két egymással szemben álló logika lép fel. Az egyik a jelenlegi Telekom csomag, amely tulajdonképpen kérdés, egy konkurencia kérdés, és itt van a piac konszolidációja. Ez két külön logika, és mint ahogy Viola úr is elmondta, most egy központi lépésnél, egy fontos, de átmeneti lépésnél járunk, és most fog eldőlni, hogy erősebbé vagy gyengébbé tesszük a piacot ebben a piac számára igen kritikus pillanatban. Ami az útlevelet illeti, ez tulajdonképpen nem egy egalitárius jellegű szabályozás, hanem arról van szó, hogy azokat a feltételeket kell megállapítani, amelyen belül a bizottság vétót alkalmazhat. És szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy a bizottság mégis milyen módon kíván fellépni a szubszidiaritás megsértése nélkül. Ez ugyanis nagyon fontos számunkra. Viola úr azt mondta, hogy az önök javaslata, ezt önök is elismerik, szubszidiaritási problémát vet fel, ugyanis a helyi, lokális hálózatokat nem lehet európai szinten szabályozni. Ezt fel is jegyeztem. Úgyhogy itt van ez a probléma, és egyelőre a megközelítés tehát nem harmonikus azzal a szabályozási kerettel kapcsolatban, amit önök felvetettek. Aztán az ipari politikák kapcsán nagyon jó lenne, hogyha a bizottság valódi iparpolitikát dolgoznak ki. Látjuk, hogy mik ezzel kapcsolatban a hiányosságok. Láttuk, hogy a bizottság engedélyezte a Vodafont és egy német kábelüzemeltető közeledését, ezek egymással konkurenciában álló cégek, és nem csak európai szinten, hanem világszinten is jelentősek, és Hökmárk kollégám is elmondta, hogy értékvesztés, nagyon komoly értékvesztés lépett fel ezeknek a vállalatoknak az életében, itt az Európai Unió területén. Nem láttam semmilyen egyértelmű javaslatot azzal kapcsolatban, hogy itt Európában a hálózatfejlesztés és a kábelek fejlesztése hogyan valósul majd meg, és hát valóban segítenünk kell az európai polgároknak. Jobb feltételeket kell biztosítani, el kell érni, hogy mindenki a nagyon gyors és nagyon széles szávú internethez hozzáférjen és azt használhassa. Úgyhogy ezen a ponton várjuk a bizottságtól, hogy mutassa már meg azt, hogy képes arra, hogy ezeket végre is hajtsa. Az országokban, a régiókban látjuk, hogy óriási különbségek vannak, mondjuk kelet és nyugat, illetve észak és dél között, úgyhogy az internet hozzáférhetősége nagyon fontos versenyképességi szempont, és sokszor ez alapján dőlnek el a beruházások is. Ez pedig európai kompetencia, európai illetékességi kör. És hogyha arról beszélünk, és az imént beszéltünk is, hogy az acélipar mennyire fontos, és hogy egységes stratégiát kíván, hát én úgy gondolom, hogy akkor ez a kérdés is egységes európai stratégiát kíván. Nem elég, hogy kisebb finanszírozási lehetőségeket kaparunk ki, mondjuk a kohéziós alapból, hanem el kell érnünk azt, hogy tényleg megfelelő finanszírozás legyen, akár az ERFA-ból, akár a strukturális alapokból. És Viola úr, várom az ön egyértelmű válaszát ebben a kérdésben. Egyelőre a jelenlegi szöveg az Európai Unióban működő leggazdagabbakat és nagy vállalkozásokat segíti, és nem a közepeseket, akiknek egy kis lökésre lenne szükségük. És aztán itt van a felhő, a felhőről is beszélt Viola úr, ez lesz az utolsó témám. A felhő alapú számítástechnika nagyon fontos, és a digitális stratégiák megvalósításához elengedhetetlen. Hát ez nem olyan téma, amiről nagyon könnyen tudunk tárgyalni a partnereinkkel, például az Amerikával folytatott szabadkereskedelmi megállapodások és egyéb tárgyalások mindig megütköznek a felhő témáján, mert ugye nálunk az érték az maga a tartalom, tehát maguk az adatok és maga a kapcsolat, és mindjárt befejezem elnök asszony, hogy itt ugye a bizottság elkészített egy gazdasági elemzést, de ebből hibázik néhány dolog, az adatoknak az értéke és magának a kapcsolatnak az értéke. Arra kérem önöket, hogy tényleg tartsák be az idők. Van egy következő napi rendi pont, és a kollégának utána el kell mennie. Tehát arra kérem önöket, hogy nagyon gyorsan szólaljanak, nagyon röviden szólaljanak fel. Lezárom a felszólaló eh, listát. Herzog Rubik Chichester kevés percet kapnak önök, ez így alakult. Hercegasszony, asszony, parancsoljon. Thank you, thank you, Chairman, and uh, I'm happy to be here. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagyok ezen a meghallgatáson. Viola úr azonban egy évvel ezelőtt szerettem volna hallani a bizottságnak a közleményét, és szégyellem magam, nagyon szégyellem magam, hogy na ennyit késtünk, három értelemben, a szavunkhoz képest, a világhoz képest késtünk, Koreában, ahol már csak nem, nem csak a 4G-s, hanem az 5G-s hálózat is létezik már. Aztán a szükségleteket illetően késtünk, az állampolgárok, KKV-k, cégek mind szeretnének, hogyha össze lennének kapcsolva, tehát késve reagáltunk a keresletre. És igen, Viola úr, késtünk a jogalkotás területén is. Az ITRE szakbizottság a tagjai nem fogják csak úgy elhinni önnek, hogy mi vagyunk a felelősek, ha első olvasatban nem tudjuk le ezt a témát. Ha a februári plenárisra be akarnám fejezni, akkor szeptember 3-ára minden nyelven lefordítva léteznie kellett volna már a dossziénak. Így aztán ez lehetetlen. Nagyon nehézé teszik a munkánkat, és utána nem vállalhatjuk ezért a felelősséget a késésért. Szerintem ez igazságtalan ez az elvárás, és ezt hangoztatnunk kell végül a tartalmat illetően a kollégák már elmondtak mindent, de mivel egy másik dosszi esetében előadó vagyok, hagy hangsúlyozom kollégák, nem csak határon átnyúló problémánk van, hanem EU-s probléma is. Az európai állampolgárok 30%-a vidéken él, a digitális szakadék minden nap nő, mert nem férnek hozzá a hálózathoz. Nagyon sokan élnek vidéken, ezért kérem a bizottságot ösztönözzék arra, hogy mindent tegyenek meg, hogy legalább a széles sávú alkalmazásról szóló csomag ne maradjon le, mert aztán megint ránk mutogatnak, hogy miért nem fejeztük be. Köszönöm. Kollega Rubig. Köszönöm, Rubik kollega. Köszönöm, elnök asszony. Engem az zavar, hogy az iparunk számára és a versenyképesség számára ez az egyik legfontosabb dosszia, és mégis ilyen lassan, lemaradva hozzuk létre az egységes belső piacot. A roamingot illetően, ha megnézem a Facebookomat, ha alkalmazom a Google-t, akkor egy gigabájtért 3 eurót fizetek otthon a mobiltelefonomon de más európai országban ezt nem tehetem meg, mert ugyanez az adatmennyiség 540 euróba kerülne nekem. Tehát ez, hogy 3 vagy 540 euró, ha elhagyom az Európai Uniót, akkor 1 gigabyte 14 ezer euróba kerülne nekem. Ugyan már egy működő piaci gazdaságban ezt megengedni? 3 euró? hogy 14 ezer euró. Hol élünk? Ez egy első osztályú botrány, és nem értem, hogy az Európai Bizottság nem ö, gyakorol még nagyobb nyomást azért, hogy az állampolgárok szabadon mozoghassanak Európán belül, enélkül a diszkriminatív légkör nélkül. A hírközlés, ez is hatalmas probléma. Főleg a fiatalok akik a piacra szeretnének betörni, vagy piacvezetők, hatalmas nehézségeik vannak, hogy egy másik országban egy piaci részesedést e, szerezzenek maguknak. Hatalmas akadályok vannak a határon átnyúló kapcsolatok e, e, területén. Az Európai Parlament, és nem kétséges, hogy elvégezzük a munkánkat, mindegy ki milyen frakcióba tartozik, de aztán megint lefékezzük a folyamatot, és önök is azt mondják, hogy túl gyorsan mennek ezek a dolgok. Ugyan már, hiszen a kommunikációra, az internetre minden nap szükség van, még a választások előtt az üzenetnek egyértelműnek kell lennie. Eh, grazie, questo intervento che come vede suscitato. Köszönöm szépen, itt egy taps is elhangzott, Lambert következik. Well, I share, dear friends, the... Nos, kedves barátaim, én is osztom ezt a dühöt, de a Roaming 3-as csomagot illetően, amikor erről beszéltünk nem régen, lehetőségünk volt, hogy véget vessünk a roamingnak, és Tereza nem voltál egyedül, a zöldek is ugyanazt gondolták, lehetőségünk lett volna többségre és véget vethettünk volna a roamingnak. Hozzá tehettük volna a bizottság javaslatát, csak nem tudtunk többségi támogatást kapni, úgyhogy most örülök, hogy végre van. De tényleg úgy gondolom, hogy lemaradtunk egy esélyről. És az ECON szakbizottságban kiegészítettük a bizottság javaslatát az átláthatóság, a finanszírozás területén, és a bizottság segítette a munkánkat. Most azonban Nelly Cruz nem támogatott minket, nem tudom miért, megváltoztatta a véleményét, de örülök neki. Én úgy gondolom, hogy tartani ezt az ütemtervet nagyon nehéz lesz. Köszönöm. Igen, a gyorsaság miatt is, és a tartalom miatt is. Odi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kettő dolgot szeretnék elmondani, először is a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Hallottam, hogy a kollégák itt elmondták az aggájaikat azzal kapcsolatban, hogy minden európai egyenlő bánásmódban részesüljön. Hát mindenki, aki itt van Európa területén egyenlő bánásmódban részesüljön. Én azt hiszem, hogy ezt a pontot nem merítettük ki megfelelőképpen. Én vidéki területen nőttem fel, és azt látom, hogy ezeknek a személyeknek egyelőre nincs az az érzésük, hogy ővelük rosszul bánnak, de lassacskán elérkezünk majd oda is. Úgyhogy szeretném megkérdezni a bizottság véleményét arról, hogy annak ellenére, hogy itt a parlamentünk folyamatosan mondja, hogy ezt meg kellene tenni, a bizottság mégsem rendezi ezt a kérdést, hogy tényleges esélyegyenlőség alakuljon ki a vidéki és a városi területek között. Önök az imént azt mondták, hogy nincs meg erre a közfinanszírozás, de azért engedje meg, hogy én is hozzászóljak. Lesz a választások után egy politikai felülvizsgálat, mert van erre felülvizsgálati záradék és hát most majd eldöntik a polgárok, hogy kiket juttatnak be ide a parlamentbe, és azt kérem majd minden frakciótól, hogy tényleg foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy mindenki egyenlő bánásmódban részesüljön. Aztán az energiahálózatoknál meg kellene nézni a beruházási alapokat is, mondjuk a fogyasztáson belül az energia és telekom ágazatban egy kisebb hát adót be lehetne vezetni, nem is kellene ezt adónak nevezni, inkább kötelező hozzájárulásnak, és akkor ebből a kicsike kötelező hozzájárulásból össze lehetne gyűjteni azt a pénzt, amivel mindenki hozzáférhetne a széles sávú internethez. Aztán nézzük az európai szolgáltatókat és a külső szolgáltatókat. Ebben a rendeletben jó lenne, hogyha lenne egy olyan alapelv, ami mögött szerintem itt a parlamentben politikai egyetértés van, ez pedig az, hogy egyfajta szabályok vonatkozzanak a belső és a külső szolgáltatókra. A belső szolgáltatónak azt nevezzük, aki Európán belül székhelyen rendelkezik. Mondjuk, hogyha Google nyit egy irodát Ausztriában, akkor a Google belső szolgáltató vagy külső szolgáltató, és akkor kap mondjuk útlevelet arra, hogy akármit csináljon itt az Európai Unión belül, és nem tud, és uh, vegyük figyelembe, hogy a tőke, a gazdasági érdekek, a munkaerő itt lesz Európában, úgyhogy mindenképpen a viszonosság elvét kellene alkalmazni, és azt kellene biztosítani, hogy a mi cégeink megtehessék ugyanazt, ugye, egy harmadik országban, mint amit a harmadik országos cégek megtehetnek, itt ezt nevezem én a viszonosság elvének. És ezt uh, nem találom egyelőre ebben a szövegben, úgyhogy kérem a bizottság véleményét és amennyiben a bizottság ezt nem írta bele a szövegbe, akkor javasolnám itt a frakcióknak, hogy közösen gyakoroljunk nyomást a bizottságra, hogy írják ezt bele. Köszönöm szépen, Csicseszter vagy Nibler, az utolsó két felszólaló. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság miért nem konzultált velünk a közleményt illetően? Az, hogy így lelassítják, azt meg kell még bánnunk. Nibler, eh, préga. Nibler, parancsoljon. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden támogatok, amit a kollégák már mondták, túl későn érkezett a javaslat. Azért kértem azonban szót, mert van egy üzenetem, hogyha egy jogalkotási periódus végén foglalkozunk egy ilyen csomaggal, akkor nagyon erős politikai üzenetet kell küldenünk, hogy így hajtóerőt adjunk ennek a munkának. Úgyhogy köszönöm szépen Viola úr, hogy itt van. Csak nem tudom, a biztos miért nem tud itt lenni, hogyha ilyen fontos politikai tér ez számára, mint ahogy ő azt mondja. Én azt vártam volna, hogy a biztos asszony maga lenne itt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most eh, megadom a szót Jakimavicsus úrnak a bizottság képviseletében, és arra kérem őt, hogy e, röviden szóljon, és a tanácssal való tárgyalások kérdésére szorítkozzon. Majd utána visszaadom a szót Viola úrnak, és arra kérem majd, hogy térjen vissza egy másik alkalommal, mert nagyon nagy e, és intenzív volt az eszmecsere, azt hiszem, hogy maradtak még kérdések. Parancsoljon! Thank you very much, Madam Chairman, and uh, Good morning to, to everyone. Elnök asszony, köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek. Én is szeretnék köszönetet mondani Viola úrnak ezért a prezentációért. Szóval köszönjük szépen Viola úrnak a prezentációt, és én most az EU elnökségének nevében szeretnék hozzászólni. Ezt a prezentációt mi már a tanácsi munkacsoportban és a koreperben igen részletesen végighallgattuk, úgyhogy a tanács tökéletesen ismeri az összetett jellegét ennek a javaslatnak. Azt tudom elmondani, hogy egyetértek a parlamenti képviselőkkel, akik a mai napon hozzászóltak ugyanis valóban időszerű, hogy ezek a viták meginduljanak, és hogy a tagállamok hozzászólásából arra tudok következtetni, hogy azért lesz némi időre szükség, míg előre tudunk lépni ebben a kérdésben. Úgy gondoljuk egyébként, hogy ez idő, keret és a munka tervezése kulcsfontosságú. Természetesen megpróbálunk mi is előrelépést elérni ebben a témában, nyilván a saját sebességünkkel is, figyelembe véve, hogy nagyon sok nagyon fontos kérdést tényleg részletesen meg kell tárgyalni. Tudjuk, hogy a következő októberi európai csúcs már tervez egy vitát ebben a témában és az állam és kormányfők természetesen hozzájárulnak majd ehhez a vitához, és iránymutatást nyújtanak nekünk, hogy milyen irányba és milyen sebességgel kívánnak előrelépni. A vitának eléggé az elején járunk, úgyhogy részemről ennél részletesebb véleményt most nem tudok elmondani. Azt sem tudom, hogy mit várhatunk az elkövetkezendő hónapokban. Várunk Jelenleg minden, amit megtehetünk, az, hogy folyamatosan elemezzük a helyzetet, és megpróbáljuk megállapítani, hogy melyek azok az útak, amelyeken elindulhatunk. Köszönöm szépen. E Köszönjük szépen, igen, valóban ez egy megfelelő válasz volt, és majd megnézzük együtt, hogy hogyan halad tovább ez a dosszié. Mielőtt visszaadom a szót Viola úrnak, a következő dolgot szeretném mondani, és válaszolok Nible asszonynak. Azt hiszem, Madame Cross, Cruz eljött Strasbourgba, hogy ön emlékszik, és ő informális módon előzetesen bemutatta ezt a dossziét. Majd lesz alkalma arra, hogy visszatérjen és beszéljen erről, de ez alkalommal mi kértük Viola urat, hogy ő jöjjön el, mert e, úgy gondolom személyesen, hogy szükség van arra, hogy egy technikai megközelítést helyezzünk előtérbe, és majd a későbbiekben alkalmunk lesz arra, hogy politikai kérdésekről is tárgyaljunk biztos asszonynal. Köszönöm szépen, tehát 6-7 percet kap a válaszadásra, és majd arra kérünk Önt, hogy kövesse a munkát, lesz egy meghallgatásunk, hogyha jelen tudna lenni, azt nagyon megköszönnénk, illetve a koordinátorokkal is majd tartja a kapcsolatot, mert nagyon érdekes kérdések érkeztek, és szeretnénk megfelelő válaszokat kapni ezekre. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy esélyt kaptam arra, hogy részletesen válaszoljak a feltett kérdésekre. Feljegyeztem őket, és szeretnék mindegyikre részletesen válaszolni, úgyhogy most gondolom elnézik nekem, hogyha egy általános választ adok itt most, de nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy tisztázta, hogy Krusz asszony bármikor szívesen ellátogat önökhöz, hogyha a szakbizottság ezt igényli. Ma engem hívtak meg, hogy technikai jellegű ismertetőt tartsak. Először a koordinátoroknak köszönöm a kedves szavaikat, természetesen az ütemtervet illetően. meg sem fordult a bizottság fejében, hogy megszabja önöknek, hogy mikor bólintsanak rá a javaslatra, ez nyilvánvalóan nem tehetjük meg. Amit a bizottság és a biztosok megtehetnek, az az, hogy minden lehetséges támogatást megadunk, még valós időben is szívesen technikai tájékoztatókat tartunk. Egyértelmű, hogy ha több időnk lett volna, akkor jobban alakultak volna a dolgok, ez egyértelmű. De hangsúlyoznám azt, amit többen említettek, hogy ez a szektor fénysebességgel változik egy évvel ezelőtti vita már nem ugyanaz, mint a mai vita. Például az, hogy mindenki mobil eszközöket szeretne használni Európában, ez már nem ugyanazokról az eszközökről szól, mint egy évvel ezelőtt elnézést szeretnék kérni azért a foté, fotóért, hogy valaki a tengerparton ez a fotó szerepel a roaming illusztrálására, lehető leghamarabb ki fogjuk cserélni ezt a képet egy megfelelőbbre. Csak szerettük volna hangsúlyozni és Tudjuk, hogy nem csak a turisták számára fontos a roaming. Ha például valaki át kell egy határon kocsival, és leáll, nem tud telefonálni, mert leáll a telefonja, mert nincs roaming, csak költséggel. Tehát a fontos az számunkra, hogy a roamingnek ne legyenek költségei. Tehát még egyszer, ez a napozós kép, ezért Elnézést kérni talán azt tükrözi, hogy a csapatom csapatomnak mennyire hiányzik már egy kis nyaralás. There was a question uh, what the regulators... Ami a szabályzást illeti, most uh, fogok Rigába menni, hogy a piaci szereplőkkel, a jogi szabályzókkal találkozzunk, és természetesen meg hallgatunk mindenkit. Nagyon fontos, hogy mi is ismerjük a véleményüket. A piaci helyzetet illetően a piacok eléggé pozitívan reagáltak. A bejelentés óta 3%-kal nőtt a telekom piacnak az értéke, tehát teljesen pozitív a reakció. Természetesen nyilvánvalóan, hogy nem nagyon haladtunk előre még a fogyasztói oldalról, de hát mondanom kell ugye, hogy ez egy csomag megint csak. A pénzügyi közösségnek az volt a véleménye, hogy a roaming költségek a nemzetközi vállalatok számára elhanyagolhatók. Számukra ez nem probléma, de mondjuk azért értem, hogy ha fölhívjuk a soros elnökséget Vilniusba, akkor nyilván sokkal többe kerül, mint egy Európába egy egységnyi adatátvitel. Hát igen, ez nem Európa. Úgyhogy ez szimbolikus dolog, hogy mi a különbség a között, hogy Connecting Europe vagy Disconnecting Europe. Ami a finanszírozást illeti, ha megengedi, és megint meghívnak majd, akkor részletesen válaszolok. Én igazából a Connecting Europe Facility-ről szerettem volna beszélni, aztán az ezzel kapcsolatban volt egy javaslat, a 8 milliárd eurónyi Innovative Europe for Rollout tanulmányra, ezt nem támogatták, de tudjuk, hogy a strukturális alapoknál is a hírközlési információs technológiák elsőbséget élveznek, és a széles sávú internet hozzáférés kiemelt szerepet élvez, de erről még szeretnék majd legközelebb beszélni részletesebben. Ami a konzultációs folyamatot illeti. Eléggé sok mindenről beszéltünk nagyon hosszan az elmúlt években, úgyhogy Igazából nem mondhatnám azt, hogy ez meglepetés. Én már régen ezzel foglalkozom, még szemüveget se viseltem, amikor elkezdtem ezt a munkát. Körülbelül hét konzultációs folyamat zajlott le, nagyon sok munkacsoporti ülés, tanulmányok, Úgyhogy lehet azt mondani, hogy a tanulmány maga nem, eh, tehát hogy ezt még nem tanulmányoztuk részletesen, de magát a témát azt azért elég jól körüljártuk. Ahogy eh, már mondtam, most repülök mindjárt Rigába, ezért szervezték át a napirendet, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit ilyen megjegyzéseket kapunk. Csak azt gondoljuk, hogy a parlamentben támogatottságot kell nyernünk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a belső piac egyensúlyát megteremtsük ha majd lezajlott a tárgyalás, akkor visszajövök önökhöz és beszámolok. Tényleg elnézést kérek, hogy nem tudok minden kérdésre válaszolni. Még a konszolidációt illetően. Ez a javaslat nem a konszolidációról szól, nem változtatjuk meg a versenyjogi törvényeket, maguknak a piaci résztvevőknek kell dönteniük, hogy más Európai Uniós országban is akarnak-e tevékenykedni. Ha igen, rendben. De nem lehet rákényszeríteni egy magáncéget, hogy más tagállamban is tevékenykedjen. De megteremtsük a, fe, megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy ne kerüljenek szembe ezek a cégek bürokráciával. Hogy a spektrumok elosztása megfelelően egyenlő játékteret biztosítson. Ha helyi versenyről van szó, akkor erre megvannak a megfelelő szabályzók és a megfelelő versenyképességi hatóságok. Ha torzul a verseny, lépnek ők is, de a szerződés a vers, ennek a törvénynek az alkalmazása nem mond semmit specifikusan. Köszönöm szépen, Viola úr, mindannyian látjuk, hogy egyes válaszokat hallottunk, más válaszokat nem, egyetértünk, hogy abban tehát, hogy egy második alkalommal vissza kell térni erre a témára, mert ezt a dossziét folyamatosan figyelemmel követjük, folyamatosan dolgozni fogunk, lesz akkor egy hatástanulmány, egy itre meghallgatás november 5-én, szóval innentől kezdve elindul egy folyamat, és majd a koordinátorok erről tudni fognak. Tehát lesz sok alkalom, amikor erről fogunk beszélni. Köszönöm önnek, köszönöm a felszólaló kollégáknak. Rátérünk a következő napi rendi pontra, és megadom a számot Benstein kollégának akik a nem, aki a nem pénzügyi sokféleségre vonatkozó információk közétételére egyes nagy cégek és csoportok által 30 perc áll rendelkezésünkre, próbáljuk betartani ezt az időt, reméljük, hogy ezt be tudjuk tartani, a kollégának ugyanis további köte kötelezettségei vannak, és el kell mennie. Parancsoljon, öné a szó, Bernstedt kollega. Madam Chairman, responsible... Köszönöm szépen, elnök asszony. A CSR, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása hatékonyan fejlődött az elmúlt években, és úgy gondolom, hogy ennek hosszú távon is megfelelő eredményei lesznek, meg fogunk tudni birkózni azokkal a társadalmi kihívásokkal, amelyek előttünk állnak a szöveg tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy a CSR tevékenységről milyen módon kell jelentést tenni. Az összehasonlíthatóság és az átláthatóság rendkívül fontos minden egyes érintett fél számára. Éppen ezért minden vállalatnak kell, hogy legyen CSR stratégiája, megfelelő stratégiája. Összességében a bizottság javaslatával egyetértek, úgyhogy csak néhány helyen javasolnám, hogy javítsanak a szövegen. Ez látható is az én szövegemben. Két fontos téma van a CSR tevékenységek jelentésével kapcsolatban, hogy el kellene magyarázniuk a vállalkozásoknak, hogy milyen modell alapján, illetve hogy az üzleti stratégiájuk szerves részeként végeznek egy CSR tevékenységet. Fontos, hogy össze lehessen hasonlítani az adatokat a jelentések után, és így lehetne létrehozni egy olyan európai rendszert, amelyen belül egységesen kellene a CSR jelentéstételt megvalósítani. Így válnának összehasonlíthatóvá az adatok, mert ugye a különböző formátumú jelentések nem mindig összehasonlíthatóak. Olyan országból érkeztem, ahol nagyon sikeres a CSR jelentése, és én voltam egyébként pont a miniszter, amikor 2008-ban a CSR bevezetésre került, az ezzel kapcsolatos információ, a stratégiák nyilvánossá tétele nagyon jó és nagyon hatékony volt nálunk legalábbis. Azt láttuk, hogy nagyon sok vállalat azt választotta, hogy az üzleti stratégia részévé teszi a CSR tevékenységet, és nem valamilyen külön stratégiát valósít meg, pedig az lett volna az egyszerűbb út. Manapság, hogyha egy vállalatnak nincsen megfelelő CSR tevékenysége, akkor ez igen rossz reklám, ez tényleg rossz fényt vet rá. A vállalatok lehetőséget kaptak ugyanakkor arra, hogy legyen némi rugalmasság, hogy milyen típusú CSR stratégiát és tevékenységeket akarnak végrehajtani, és hogy ez milyen módon egészíti ki az üzleti stratégiájukat, és úgy vélem, hogy ebből mindenki nyer, ez egy igazi win-win helyzet. Üzleti megközelítést kell alkalmazni, megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, és én nem hinném, hogy bármilyen módon visszavetné a vállalkozásokat az, hogy a CSR tevékenységet elvégzik, és hogy erről jelentést kell benyújtaniuk. Minden egyes vállalatnak meg kell nézni, hogy számára milyen CSR tevékenységek relevánsak, és ezeket kell megjelentetnie. Köszönöm, és várom a megjegyzéseket. Köszönöm, kedves kollega! Lange, majd Kreutzmann és Lambert. Ők azok a kollégák, akik jelentkeztek felszólalásra. Köszönöm szépen. Sajnos az árnyékunk nincsen itt a mai napon, úgyhogy én fogok helyette néhány dolgot elmondani és aztán a saját nevemben is szeretnék nyilatkozni. Tehát először is az árnyékjelentés nevében, árnyékjelentéstevő nevében elmondom, hogy köszönjük a szöveget, a CSR témakörében. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos európai érték. A megközelítés jó, ezzel egyetértek. Elég, hogyha például a bangladesi balesetekre gondolunk, és rögtön látjuk, hogy egy vállalat hozzáállása, egy vállalat viselkedése mennyire fontos, és hogy a kereskedelmi partnereinknek mindenképpen el kell, vagy el kellene fogadniuk az európai értékrendet. Van egyébként számos nemzetközi szervezet is, amely ezzel foglalkozik, és egyre többen mondják, hogy a társadalmi és a környezeti kritériumokat jobban figyelembe kellene venni, úgyhogy tulajdonképpen jó úton haladunk. Van egy olyan módosító, amely a referenciapontokról beszél és hogy ezeket nem lehet arbitrális módon kiválasztani, ez konkrétan az ötös. Itt a nemzeti kritériumokat töröltük, és az EU-s kritériumokat alkalmazzuk a jelentéstétel elkészítésében. Ez ideig jó, de talán még ennél is tovább mehetnénk egy lépéssel. A leginkább használt normák, és amelyek uh, a legegyértelműbbek, azok az OECD 2011-es irányvonalaiban szerepelnek, és ez az egyes cikkben szerepel is. Szerintem ennek kellene a standard eljárásnak lennie a jelentés elkészítésével kapcsolatban. Mondjuk vannak más vállalkozások, akik ugye más normák alapján dolgoznak, ezért is fontos az ötös módosító. Innen tehát a nemzetit ki kell venni, és csak az marad, hogy az uniós vagy nemzetközi keretekre támaszkodva. Ez vonatkozik tehát a társadalmi és a környezeti szabályokra. Aztán beszélnünk kell a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről, és a társadalmi párbeszédről is. Az emberi jogokat mindig tiszteletben kell tartanunk. Ami azt a kérdést illeti, hogy a beszállítói hálózattal mi történjen. A részvénytársaságokkal gyakran az a probléma, hogy ők nem is termelnek már, hanem csak vásárolnak, felvásárolnak és tovább értékesítenek. Úgyhogy a beszállítói láncolatot mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ahol nem értünk egyet, az a négyes módosító, és a nyolcas. Én úgy gondolom, hogy az a cég, amely nem vállalja fel ezt a kötelezettséget, meg kell, hogy indokolja, hogy miért nem vállalja. Az EU-n belül 42 ezer cégünk van, és akkor, ha 2005 készíti el ezt a beszámolót, a többiek meg megindokolják, hogy miért nem, igen, szerintem meg kell, hogy indokolják, ha már egyszer nem készítik el. Így aztán a négyes módosított nem tudom támogatni. Egyébként azt gondolom, hogy nem akarom feladni az álláspontomat, és ezért a nyolcas módosítót sem tudom elfogadni, ahol viszont támogatom önt, az az, hogy a lehető legegyszerűbb, bürokráciamentes és KKV-barát megoldást válasszuk. Milyen normákat fogadjunk el, a bürokráciát hogyan lehet leépíteni. Az erre vonatkozó módosítóját támogatom. Kötelezettségek, normák, de a lehető legegyszerűbb módon. Köszönöm szépen! Grazie, la parola Kreutzmann. Igen, most Kreutzmann kollégája szó. Man sieht halt. Köszönöm szépen, Langen kolléga. Látja az ember, hogy nem tudunk belegondolni abba se, hogy mekkora dimenziókban beszélünk itt. A smart regulationről beszélünk minden nap. Az a cég, az a 2500 cég, amely ezt a kötelezettséget felvállalja, ezt a propaganda funkciót, és ők azt mondják, hogy 110 ezer euróba kerül a, közle, a bizottság. Ugyan már ez nevetséges. Képzeljék már el, én ezzel foglalkoztam, hogy mit kell tenniük. A lányvállalatok információs rendszerét át kell venniük az anyavállalat rendszerébe, ugyan már ez hatalmas költség, én igenis megéltem ezt, ha egy icipicike változtatást eszközölt az ember, akkor újra át kellett írni az egész rendszert, és utána ez biztossá kellett tennie. Ez változtatásonként több ezer euró kik tették ezt meg, azok, akik olyan eszköznek élték ezt meg, akik bizonyítani akarták, hogy környezetvédelem fontos. Én egy kis vegyipari cégnél dolgoztam 2006-ig. Én azt mondanám, az önkéntesség rendben van, de itt nem néhány euróról beszélünk, mert az egészet le is kell tesztelnünk mindenkinek ellenőrizni kell, hogy működik-e a rendszer. Igen, értem, hogy ezt is figyelembe vette a bizottság, de azért jól meg kellene fontolni, hogy ez aztán hogyan hat ki arra, hogy azt hangoztatjuk, hogy a versenyképességet mindig fokoznunk kell Európában. Aztán a nagyok, a nagyok így is úgy is megteszik ezt a kötelezettséget, de a kicsik, a kicsik mi lesz? Azt mondja, hogy ez a következő lépés? Na nem, mert hát akkor teljes mértékben ellenzem. Ugyan már ez mitől lenne hatékony? Abba már bele sem megyek, amit Bence kolléga mondott. Nem, nem tudom. Miért? Miért terheljük le egyre több dologgal a cégeket, vállalkozásokat? És ezek nem nagy vállalatok. A nagyok számára még egyszer ez nem probléma. Megvan rá az információs rendszerük, nagyok van pénzük, teljesen mindegy nekik, hogy 30 ezer plusz vagy mínusz, az mindegy. De tényleg bele kellene gondolnunk ebbe. A bizottságnak a smart regulation -je azt mondja, egyszerűsítsünk, a bürokráciát csökkentsük, és közben minden nap jön egy új rendelet, egy új szabály, ezt is meg kell csinálnatok, azt is meg kell csinálnatok, bele kellene gondolnunk, hogy hogyan néz ki. Minden cég élére a legjobb vezetőke, mindegy, hogy férfiről van szó, vagy nőről. Clyde úr azt mondta, hogy nálunk például a nemzetiség nem játszik szerepet, a legjobb agyakra van szükségük. Úgyhogy meg kell indokolniuk, miért, miért. Megint nagyon szép lesz, mindenki beszélni fog, mindenki elmondja azt. Jó, nem húzom az időt, de a bizottság legyen már koherensebb egyik kézről a smart regulation, másikról pedig ez Prego. Parancsoljon. Mr. Kreutzmann, what a pleasure. Kreutzmann úr, igazán nagy öröm számomra, hogy van itt valaki, aki az ipar képviselőinek az érdekeit védi. Hát figyeljen ide egy pillanatra. Nem tudom, hogy önnek mik a tapasztalatai, de én 22 évig ebben az ipari szektorban dolgoztam, úgyhogy én tudom, hogy miről beszélek. Ismerem a KKV-ket, ismerem a nagy cégeket is a KKV-knek mindenképpen segítséget kell nyújtani, mert hát ugyanolyan feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, mint a nagy Most akkor a nagy védjük, vagy kiket védjük? Nekem már tökre elegem van a liberálisokból. Védjük meg a KKV-ket, szeressük a KKV-ket, mert a KKV-k innoválnak, meg a KKV-k munkahelyet teremtenek. Jó, ez mondjuk igaz is, de amikor tényleg arról van szó, hogy tényleg segítsük, konkrétan pénzzel a KKV-ket, akkor hirtelen egyedül maradnak, és akkor a liberálisoknak kell térden állva könyörögnünk, hogy segítsenek. Nem az LPP-ről beszélek, mert az LPP mondjuk hajlandó segíteni. És akkor még valamit szeretnék elmondani, a következőt. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy nem szabad túlterhelni a KKV-ket egy újabb jelentéstételi kötelezettsége, mert már így is túl vannak terhelve egyáltalán nincsenek meg a forrásaik arra, hogy ezeknek a jogi kötelezettségeknek megfeleljenek, úgyhogy a jogszabályokat egyszerűbbé kell tenni, de attól még, hogy egyszerűbbek nem lesznek kevésbé hatékonyabbak, úgyhogy lehet egyszerűbb, ugyanakkor hatékonyabb jogalkotást csinálni. Aztán itt vannak a nagy cégek, amelyek mindig megkerülik a szabályokat, aztán Bangladesben 15 ezer ember meghal azért, mert senkit nem érdekelnek a normák, senkit nem érdekel, hogy mit csinálnak az alvállalkozók, és egyszerűen hátat fordítanak a szabályoknak. Úgyhogy különítsük már el ezt a két dolgot. Először is itt van a pénzügyi jelentéstétel, ahol a KKV-kat bizonyos kötelezettségek alól felmentettük, Viszont ezeket a kötelezettségeket keményen betartatjuk a nagy cégekkel. És én ismerem a nagy cégeket, mondom, 22 évig dolgoztam egynél, meg tudják oldani ezt a feladatot. Megvan a pénzük, megvannak a forrásaik, megvannak az osztalékaik arra, hogy bónuszokat fizessenek az igazgató tanács tagjainak, hát akkor erre is meg lesz a forrásuk. Az előadó azt mondta, hogy ezt önkéntessé kellene tenni a nagy cégek tekintetében. Én úgy gondolom, hogy megfelelő normákra van szükség, standardizált mátrixokra, hogy mindenki ugyanazzal a jelentéstételi mátrixsal dolgozzon, különben nem fogjuk tudni az eredményeket összehasonlítani. Krajcman úrral egyetértek, hogyha kötelező normákkal helyettesítjük ezt, akkor nem muszáj jelentést tenni erről. Tehát, hogyha mindenkit, mondjuk a H&M-et arra kényszerítjük, hogy megfelelőképpen járjon el, hogy az ILO munkakörülményekre vonatkozó kötelezettségeit betartsa, akkor utána nem kell feltétlenül jelentést tennie a CSR tekintetében, de akkor tegyük kötelezővé ezeknek a normáknak a betartását. És még valamit szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, amit a bizottság felvetett. Itt van ugye a pénzügyi jelentéstétel, aztán itt van az országról országra történő jelentés, a pénzügyi adatokról. Erről nagyon komoly viták folytak, és a tanács végül is visszautasította, hogy ez vonatkozzon a nagy cégekre, pedig mi szerettük volna. Aztán itt van a kkv definíciója, hogy mi legyen a határ, mi alatt számítson valami KKV-nek. Itt én igazából eléggé rugalmas vagyok. Barnier biztos azt mondta, hogy ezt a nem pénzügyi jellegű jelentéstételi kötelezettséget arra kellene felhasználni, hogy az országról országra történő jelentést elősegítsük. Ez a CRD 4-es szövegben is benne van a bankok tekintetében. A májusi tanácsi következtetésekből tudjuk, hogy ez olyan út, amin szívesen elindulnának az állam és kormányfők, tehát a politikai megállapodás megszületett arról, hogy szükség van egy országról országra elkészített pénzügyi jelentéstétel a nagy cégek kapcsán. Követhetnénk a biztos véleményét, de igazából nem feltétlenül ide tartozik ez a téma, hanem inkább a néhány hónappal ezelőtt elfogadott szöveggel áll szoros kapcsolatban. Hogyha ezt az előírást most itt nem tesszük meg, akkor erre majd éveket kell várni, hogy újra lehetőség legyen rá. És akkor most itt van ugye a Telekom csomag is, jövőben meg választások lesznek, tehát jól nézzük meg, hogy mi az, amit meg kell tennünk, hogy tényleg hatékonyak legyünk, és történjen valami a gyakorlatban. Én ilyen jellegű módosítókat fogok benyújtani. Még egyszer mondom, Kracman úr, a multikat ne engedjük ki a hálónkból, és a KKV-ket meg ne terheljük túl. Vannak olyan harmadik országos multik, ez tény, ahol esetleg szigorúbbak a szabályok, de ez az előnyükre válik, mert ebből versenyelőnyt nyernek. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen a hozzászólásért. Odi kolléga szólal föl majd utána visszaadjuk a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szerék Benson kollégának, mert nagyon érdekesen vázolta fel ezeket a technikai témákat. Nem tudom, hogy elfogadja a javaslataimat ennek a, ennek a revíziónak, hogy egy sor olyan információt tartalmaz, amelyik szociális jellegű. Hogyan tudjuk módosítani ezeket a pénzügyi könyvelési irányelveket? Meg felvetedik a kérdés, hogy bevezethetünk-e esetleg egy második kötelezettséget, amelyik a pénzügyi információkra vonatkoznának. Ez egy könyvelési információ, és ez az információ a határokon átnyúló cégeknél a multinacionális cégeknek ezekben foglalni kellene, hogy milyen adókat fizetnek más országokban, az Európanyon belül és az Európanyon kívül is ugyanis eh, azt látjuk, hogy egyfajta adócsalás zajlik nemzetközi ö, cégeknél, amelyek áthelyezik ide vagy oda a bevételeket, a kereseteket, attól függően, hogy hol kényelmesebb és hol jobb. Láttam, hogy volt egy olyan jelentés, amelyik rámutatott erre a kérdésre nem tudom, hogy nem lehetne kötelezni ezeket a csapat, csoportokat, hogy az adó információ közetételére eh, tegyék azt meg, hogy eh, adják ki, hogy különböző országokban milyen adókat fizetnek. Ausztriában, Németországban például attól függően, hogy milyen tevékenységeket végeznek az adott országokban. Nem lesz meg minden, de legalább lenne egy első lépés az átláthatóság felé, Szeretném ezen elgondolkodni, és szeretném hallani az előadó véleményét erről. Mielőtt megadnám a szót az előadónak a válaszra, de megadom a szót Bernier úrnak a bizottság nevében fog felszólalni. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és minden képviselőnek is köszönöm a megjegyzéseket, hozzászólásokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy áprilisban a bizottság elfogadott egy kompromisszumos megoldást. Az európai cégeket globális szinten ez a megoldás nagyon versenyképesé tette, de bármilyen terhelést, extra terhelést ki akartunk köszöbölni, különösen a KKV-k számára. Hagy tisztázom, hogy az elképzelés az, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a cégek a jelentéseikben, amikor döntéseket hoznak, nem csak a pénzügyi helyzetet veszik figyelembe, hanem figyelembe veszik, hogy a döntéseik milyen hatással lesznek a munkapiaci helyzetre és a környezetvédelemre, a közvetlen környezetükben hosszú távon, így aztán mindenképpen szükséges, hogy ezt a jogalkotást elfogadjuk, mert ez hasznot hajt az üzletek számára. Az ipar is ezt jelezte vissza a fogyasztók is, hogy szükségük van egy ilyen tájékoztatóra. A fogyasztók, partnerek tudni akarják, hogy a jövőbeni kihívásokkal hogy vegyék föl a, ver, a versenyt és a harcot, hogyan kaphatnának társadalmi információk maguktól a cégektől, amit aztán maguk elemezhetnek, azon felül, hogy megkapják a pénzügyi információkat az adott cégről. Mi úgy gondoljuk, hogy jelenleg globális szinten Európa tényleg piacvezető, 2500 olyan cég létezik Európában, amely láthatóvá teszi a politikáját környezetvédelmi szociális szempontból. Mi 18 ezerre szeretnénk növelni ezt a számot, és ez csak a nagy vállalatok, olyan cégekről beszélünk, akiknek több mint 500 alkalmazottja van Európában. A KKV-knak nincs ilyen irányú kötelezettsége, hogy tájékoztatást adjanak. Tehát csak az 500 alkalmazottnál többet foglalkoztatókra vonatkozik ez a szabály. Egész Európában 18 ezer ilyen vállalkozás létezik. A mérlekkel együtt ezek a jelentések nagyon jó képet, átfogó képet festenek a cégekről, hogy milyen hatása van a működésüknek a környezetre, a hatásra, milyen szociális implikációi vannak, mennyiben tartják tiszteletben az emberi jogokat, milyen helyzet a beszállítói láncolattal, milyen helyzet a korrupcióval, megvesztegetéssel, és az igazgató tanácsban mi a helyzet <clears throat> a sokszínűséggel. Tehát egy kiegyensúlyozott javaslat nem csak nemzetközi, hanem nemzeti jogszabályokba is be akarjuk vetetni ezt, mert bizonyos tagállamokban nagyon jelentős előrelépést értek el, például Németországban létezik az úgynevezett fenntarthatósági kód, aztán a francia jogalkotásban is van egy erre vonatkozó jogi keret, amely támogatja, hogy a cégek ilyen jellegű tájékoztatót tegyenek közé. És már emlékeztek, hogy az OCD, OECD-nek is vannak erre kezdeményezései, illetve az ENSZ is utal erre. Több utalás történt a nemzeti erőfeszítésekre. Without, I, I stop here. Thank you. És ezzel befejezném. Köszönöm. Di nuovo la parola collega Benson per, per le conclusioni. És most visszadom a szót Benson kollégának, aki lezárja ezt a témát. Eh, først vil jeg gerne sige tak til alle ordførerne for de eh, indlæg, vi har, har fået i dag. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólásokat. Amikor a KKV-kre vonatkozó kivételekről beszélünk, és ez ugye megjelenik a módosítókban is, akkor szeretném elmondani, hogy ebben az ágazatban vannak tapasztalataink abban az országban, ahonnan én jöttem, és én úgy gondolom, hogy mindig üzleti beállítottságot kell alkalmazni. Tehát, hogy lássák a vállalatok, hogy előnyük származik abból, hogyha CSR stratégiát dolgoznak ki. Dániában vagy meg kell felelni a szabályoknak, vagy pedig magyarázatot kell nyújtani. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nekünk nincsen CSR stratégiánk, pont. Nálunk Dániában a nagy cégek 97%-ának van CSR stratégiája, tehát nekünk egyszerű lesz megfelelni az európai kitételeknek, mert a vállalkozásaink nagy része már így is megfelel ezeknek a követelményeknek. Azt elismerem, hogy van papírmunka, van bürokrácia, de van még itt néhány kérdés, amit meg kell válaszolnunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy az én cégem előreléphet azzal, hogy egy CSR stratégiát dolgoz ki, hát ezt kell megérteniük a vállalatoknak, vagyis azt, hogy hozzáadott érték rejlik abban, hogy CSR stratégiát dolgoznak ki. Tehát ez nem egyfajta kipipálandó feladat, hogy jó, akkor legyen ilyenünk is, hanem jó fényben kell feltüntetni a CSR-t és a CSR-rel kapcsolatos jelentéstételt, hogy lássák a vállalkozások is, hogy ennek van jelentősége, ennek van értelme, akár környezeti szempontból, akár emberi jogi szempontból. Tehát az én országomban nagyon sok kötelezettséget kapcsoltunk már így is a CSR jelentéstételhez, tehát úgy vélem, hogy nálunk mondjuk nem okoz majd nagy problémát az, hogy megfeleljünk az esetleges uniós kötelezettségeknek. Természetesen nem azért lobbizok, hogy még nagyobbak legyenek a bürokratikus terhek, és nem feltétlenül a KKV-kről beszélünk itt, hanem a nagy cégekről. És Jean-Pierre-nek ebben a tekintetben szeretnék köszönetet mondani, az új ötletét meg fogjuk fontolni. Benissimo. Ricordo ai... Rendben, emlékeztetem a kollégákat, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 3-án, és a szavazás november 5-én lesz, tehát ez a dossziéhez még egy hét van a módosítók benyújtásának. Köszönöm szépen a kollégáknak, és rátérünk a következő napi rendi pontra, mégpedig a vélemény az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályok Testületéről és annak hivataláról szóló elterjedő jelentésről. Salvador Szedó Jelabártnak adom meg a szót, 15 perc, 20 perc áll rendelkezés ennek a napirendi pontnak a megvitatására, és akkor kezdjük meg tehát. Az előadót kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Very brief about uh, this, uh... Nagyon rövid leszek a berekről szóló jelentést illetően, és a berek hivatal működését illetően. A célunk az, hogy a berek hivatal értékelési kereteit megteremtsük. Akik nem ismerik a bereket, a berek az Európai eh, Telekommunikáció Szabályozók Testülete, 2009-ben hozták létre a Telekom csomaggal. Három év végén, három év lelteltével a bizottságnak jelentést kellett készíteni a berek működéséről, és a parlamentet tájékoztatnunk kellett erről az értékelésről. Most ez a célja ennek a jelentésnek. A berek általában véve jól működik. Úgy tűnik, hogy a kölcsönös bizalmat elmélyíti a nemzeti szabályozó testületek között, és hozzájárul a berek célkitűzések megvalósításához. De ennek ellenére beszélnünk kell arról, hogy nagyra törőbb, még jobban belső piac orientált munkát hogyan végezhetne. A berek és a hivatalának együttműködése egy külön helyzet, amelyet meg kell vizsgálnunk. Egyrésztről megállapítottuk, hogy 2009 óta a 7-es, a 7-es A cikk keretében nagyon jó munkát végzett a Berek és a hivatala, de még mindig lehetne javítani a munkájukon, különösen az elektronikus hírközlés kereteit kellene felülvizsgálni. Ami azt illeti, hogy amikor az európai és nemzeti érdekek megütköznek, akkor mit tegyünk, ez még mindig ellentmondásos. A bereknek a szerepe nem egyértelmű. A berek függetlenségét nem csak az Európai Uniós intézményeknek, hanem a nemzeti szabályzóhatóságoknak és tagállamoknak is tisztelni kell. A felelősségre vonhatóságát is jobban kell körülírni a bereknek, ki és miért vonhatja felelősségre a bereket. Végül, de nem utolsó sorban, a rigai elhelyezkedése a bereknek talán akadályozhatja az ezen a területen végzett munkát. A perek és a hivatal értékelését illetően egy statikus megközelítést alkalmaztunk, a kisebb hibákat ki akarjuk eszközölni a struktúra átrendezésével, és a szabályzók testületének nagyobb jogkört akarunk biztosítani a döntések hozatalában. A helyzet a cél, a hatékonyság, figyelembe kell vennünk azonban a hivatal elhelyezkedését is. A hivatalnak a szerepe még mindig nem egyértelmű, vagy csak adminisztratív szerepet játszik, vagy a berek egyes létrehozásában is aktívan közre működjenek. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, árnyék jelentéstevekkel kezdünk, Katerin Trotman, és majd meglátjuk, és aztán meglátjuk, hogy ki jön még. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottság eredetileg egy ECMA nevezetű ügynökséget javasolt, ez olyan opció volt, amit a, az ágazat képviselői, meg a parlament, meg a tagállamok visszautasítottak. Hát itt most egy ilyen hibrid, két szintes felépítés jött létre, ez elvileg a szabályozóknak megfelel. A 771-es cikkre utalok, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy ilyen részletesen elemezte ezt a kérdést és hogy az előrelépéseket feltárta, és utána megjelölt azokat a pontokat is, ahol még további munkára van szükség. Ez a rendszer még gyerekcipőben jár, de azt azért ne feledjük el, hogy a, az adatvédelmi hatóságok is alkalmazzák ezt a kétszintes rendszert. A problémákat felvetett az előadó, először is a hely. Hát a hely az több ügynökség számára is uh, problémát okoz, de azért nem kell feltétlenül minden ügynökséget összegyűjteni, és Európa perifériáján lévő országoknak is kell adni egy-egy ügynökséget, EU-s intézményt. Szerintem ez jó. Ilyenfajta egyensúlyt ki kell alakítani, ne legyen minden Európa közepén. Aztán, hogy milyen kompetenciák vannak a berek kezében, nem csak a spektrum tekintetében kell ezen elgondolkodnunk. Van némi homogenitási probléma, ugyanis nem homogének a nemzeti szervek, tehát nem mindig ugyanazok a kompetenciájuk, és ez benne van a hatos bekezdésben is. Tehát, hogy itt az Európai Unión belül is vannak problémák, a szubszidiaritással is vannak problémák, a szabályozó hatóságok által végzett feladatok teljes körű harmonizációja ugye még nem történt meg. A status quo itt nem elfogadható, meg kell néznünk, hogy a berek jobb működését hogy tudnánk elősegíteni. Az ARN-nek túlzott megerősítése nem kívánatos, elképzelhető, hogy egy részt mondjuk vissza kellene adni a bizottságnak, Jutta Haug írt erről egy jelentést, viszont ez az egész struktúra függetlenségét befolyásolná, mert akkor nem lenne egy valódi európai szabályozó hatóság. Hát, hogy most ez egy board legyen, vagy egy office legyen, ezen el kell gondolkodnunk, de a megfelelő döntési köröket meg kell tartani. A 15-ösben beszélünk a berek hivataláról, és beszélünk arról, hogy megvannak a megfelelő szakértők, akik hozzájárulhatnak a munkához. Itt megint a 7-es és a 7-es A cikkekről van szó, és a berek alapvető kezdeményezésének a végrehajtásáról. Ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Grácia, Köszönöm, Katrin. Nincs több jelenlévő árnyékjelentéstevő, és Pilar del Castillo kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálni szeretek az előadónak a javaslatért, a emberek véleményről. Ez számomra egy rendkívül fontos dolog, én voltam a Berek előadó, ugyanis amikor a Telekom csomagról beszéltünk, és a Berek egyfajta alternatívaként született egy európai ügynökség létrehozására, minden olyan jellegzetességgel, amivel rendelkezik egy ügynökség, tehát ezt javasolta a bizottság és a parlament, majd a tanács, ezt az alternatív javaslatot támogatta, hogy egy európai szervezetet hozzunk létre, amelyik a helyi, a nemzeti szabályozókra épül. A berek mm, fiatal szervezet, három éve működik, és úgy gondolom, ahogy a jelentéstevő mondja, hogy ilyen kérdésekben ő a hetes cikkre hivatkozott, a semlegesség, a hálózat semlegességre vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy bereket nem szabadna egy nem kellene egy átreformálásnak alávetni, azt a vonalat kellene követni, amit az előadó és Tolman asszony is rámutatott. Vannak azonban olyan dolgokat, amiket finom hangolással lehet helyre billenteni. Ebben a kontextusban, amiben vagyunk, és a korábbi eh, eszmecserével, a bizottsággal, ami a, a bizottsági javaslatot illeti a, bel, a kommunikációs belső piacra vonatkozóan, ott egy sor specifikus javaslat van a berekkel kapcsolatban. Nos, érdekes lenne a szinergiákat összehozni, és a két dolgot összekötni, most van egy lehetőség arra, hogy a bereket még megbeszéljük a módosítókon keresztül, de ugyanakkor követni kell a bizottság javaslatait. És rámutatok egyre ezek között, van több is, amit majd meg kell vitatni, de van egy, ami könnyen megérthető ebben a kontextusban, mégpedig annak lehetőségről, hogy a berek elnöke hosszabb ideig legyen elnök, mint ahogy most van. Most hat havonta Rotel változik, és egyetértek én abban másokkal, hogy ez túl rövid. Mert folyamatos változás van, és ez nem jó egy ilyen szervezetnek a stabilitására. Nos, lehetőség lenne most a akkor arra, hogy specifikusan a berek értékelésen keresztül ezzel a javaslattal élni, tehát figyelembe venni ezt a kérdést, majd más kérdéseket is figyelembe venni, amiket a bizottság javasol, és ezt már bele lehetne építeni a módosítókon keresztül. Gratulálok az előadónak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nikonetta Falconénak adom meg a szót a bizottság képviseletében néhány percre, és utána visszakapja a szót a jelentéstevő. Igen, köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. A bizottság nagy figyelemmel követte az előadást. Nagyon örülünk, hogy néhány konklúziót, amit a bizottság felvázolt az értékelésében, ezeket az előadó beépítette a jelentésében, és látjuk, hogy van néhány vonatkozás, amikor is a parlamenti előadó ugyanazt a vonalat követi, amit a bizottság felvázolt a saját értékelésében. Berek jól működik, ez az általános megállapítás, bebizonyította, hogy képes eh, ellátni eh, a feladatát és elérni a célkitűzéseket, amelyeket a létrehozásánál eh, gondoltunk, nevezetesen a belső piac megerősítése. Ugyanakkor elmutattunk arra, hogy vannak bizonyos kérdések, ahol szükséges javítani. Madame Castillo, a parlamenti képviselő kihangsúlyozta azt eh, egy egyik kérdés, amiben mi is, eh, amiről mi is beszéltünk, meg kell erősíteni a berek stratégiai pozícióját, és egy eh, erősebb helyet kell elérnie, és ezért a bizottság javaslatokkal állt elő. Mi javasoltunk azt is, hogy emberekben egy új személy, egy új szerep legyen, az elnök, amelyik megelőzni azt a rotációs rendszert, amely eddig volt, és amelyik lehetővé tenne azt, hogy egy stabilitást kapjon, és egy stratégiai irányelvet kapjon a bereg a működéséhez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szetu Jelabár eh, úrnak adom vissza a szót egy záró megállapításaira. Csak szeretném kiegészíteni. A kollégám nem tudott itt lenni, de küldött nekem tájékoztatót az álláspontjáról, Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, az árnyék előadóknak különösen, és elemezni fogunk minden módosító javaslatot. és megpróbáljuk a pereket és a hivatalt működőképesebbíteni. Köszönöm. Gráció. Köszönöm szépen. Október 2-án a módosítók benyújtásának határideje, és november 5-én lesz a szavazás. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont egy kicsit eh, érdes témával foglalkozik. Egy felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Földmegfigyelési Program GMS tekintetében, és Kreuzmann, Glant, Ellen, Libler, Loy, Lode és Valéan jelezték ezt az anyagot, erről szeretnék foglalkozni. Kreuzmannnak adom meg a szót, kezdetnek, és utána majd a többieknek, akik jelentkeznek. Ennek a szavazása holnap lesz, szeptember 26-án. Parancsoljon, kollega! Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az egyik kezdeményezőjeként ennek a delegált jogi aktusnak szeretnék beszámolni. A GMES megfigyelési programot három évvel ezelőtt szerettük volna megreformálni. Ennek keretében úgy döntöttük, hogy a Sentinel ö, szatellitnek az adatait nyilvánossá tesszük. A magán szolgáltatók nagyon nagy konkurenciát jelentenek ezen a téren, de tájékoztattak minket, hogy mivel a felbontása a magárendszernek és ennek a műholdnak eltérő, ezért nem igazán versengenek egymástól. Mi szeretnénk az amerikai rendszerre utalni, a Lancetre, amelynek az adatait térítés nélkül és jobban átláthatóan lehet lehívni. Igazából én az, mivel a műholdakat az európai adófizetők finanszírozák, ezért nem gondolom, hogy ez költségmentes kellene, hogy legyen, ha ezt használják. Ugyanakkor a műholdak teremtése munkahelyeket terem, de ugyanakkor felteszem a kérdést. Mindenkinek tegyük ingyenessé az adatok letöltését, hiszen talán meg lehetne szabni, hogy bizonyos adatokat, régebbi adatokat, korlátozott mértékű adatokat lehet ingyenesen ö, hozzáférhetővé tenni, és így ez azt jelenteni, hogy a magánműholdaknak meg lenne továbbra is a saját piacuk. A harmadik országok hozzáférésével mi a helyzet? Hozzáférhetnek, pedig a programhoz nem járultak hozzá. Már a messzel kapcsolatos vitában is felmerült az, hogy a kölcsönösség elve hogyan valósul itt meg. A GMESZ rendelet nem írja elő, hogy az adatlehívás ingyenesnek kellene, hogy lenne, sem ennek a lehívásnak a feltételeit. Tehát én úgy gondolom, hogy jogilag az alaptörvényben kellene szabályozni, és nem egy delegált jogi aktusban. A bizottság az új Kopernikus rendeletben kifejezetten lefekteti, hogy ez ingyenes. De amíg nem létezik az alapjogi javaslat, addig hogyan oldjuk meg a <clears throat> helyzetet delegált jogi aktusokkal? Nem tudom, néhány hónapos várakozás most már nem lesz a kárunkra, sőt, legalább lesz időnk vitázni. Így eljárási okoknál fogva én azt szeretném, hogy a delegált jogi aktust utasítsák vissza, azért, hogy az új Kopernikus rendelettel összhangban dönthessünk. Köszönöm. Parola Köszönöm szépen. A szót megadom egy másik aláírónak, Glant kollégának. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaub... Köszönöm, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy az állásfoglalás és az előadók csak fokozták a zavart, mert eredetileg arról volt szó, hogy a GMESZ rendelet keretében, ami én is közreműködtem akkoriban, tehát ennek keretében ingyenesen lehetővé tennénk az adatokhoz való hozzáférés, és ezt bele is tegyük a jogszabályba. Erre jött létre a delegált a jogi aktus, csak hogy a, jó, a jogi aktus a nyári szünet előtt született meg, és meghosszabbították a döntési határidőt azért, hogy több időnk legyen feldolgozni a delegált jogi aktust. Amit Kreutzmann úr mondott, hogy várjuk meg az új rendeletet, és a Kopernikus rendelet 15-ös cikkébe illesszük be a hozzáférést, és mi e, utasítsuk vissza a delegált jogi aktus, és így elkerüljük az időkésést. is késtünk már, és a Kopernikus finanszírozásáról még a jövőben úgy is vitatkoznunk kell, úgyhogy mi fogadjuk el a delegált jogi aktust, és utána majd még vitatkozhatunk. Szerintem ez védhető álláspont, és a frakció ennek megfelelően el. Eh, Köszönöm szépen, megadom a szót a bizottság képviselőjének. Azt hittem Schulte Braxur, jól mondom? Parancsoljon! Um, yes, good morning everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Head of Unitként dolgozom az infrastruktúrákért felelős bizottsági osztályon, és az adat hozzáférés az én osztályom kompetenciájába tartozik. Az állásfoglalás tervezet formális kérdésekről beszél. hogy késlekedésben vagyunk, hogy hány hónap alatt kell elvégezni a munkát, de nem a lényegről beszél ez a szöveg. Mi természetesen jobban szerettük volna, hogyha lényegi vitára kerülhet sor. Én vagyok az első, aki sajnálja, hogy késlekedés van, hogy késésben vagyunk. egy éve dolgozom ebben a munkakörben csupán, és az előkészítő munkát elvégeztük, nagyon sok érdekelt féllel konzultáltunk, több esetben is konzultáltunk velük, több szöveg tervezetet is létrehoztunk, számos verziót elkészítettünk, ezeket mindig elküldtük az érdekelt feleknek, akik ezeket mindig véleményezték. Úgyhogy nagyon gyorsan nem lehet javaslatokat ki dolgozni úgy, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. Mi inkább azt választottuk, hogy inkább legyen jó mindenkinek ez a szöveg, még ha így több időt is vesz igénybe. Úgyhogy számunkra igazából meglepetés volt, hogy egy cég, amelyik lobizik a parlamentben is, még mindig nem ért egyet ezzel. Értjük természetesen a pozíciójukat, az ő műholdjaik közel állnak a Sentinel-2-höz. De hát ezt mondjuk már évek óta tudjuk és tudják. Többször beszéltünk a német kormányjal erről a problémáról. Aztán megszületett a döntés. A döntés az volt, hogy a Sentinel 2-nek rendelkeznie kell egy szenzor, egy 5 méteres felbontású szenzorral, amely kiküszöbölheti ezt a műhold közelségi problémát. Mi ezt megfelelőnek tartottuk, és úgy gondoltuk, hogy így ez a német cég is megfelelő mozgástérrel rendelkezik. Ez óriási engedmény volt a mi részünkről. Nyilván a cég befektetett ezekbe a műholdakba, de olyan módon tette ezt, hogy ismert volt számára a helyzet. Száz százalékkal jobban teljesítenek a szenzoraik, mint a mieink, úgyhogy úgy gondolom, hogy az üzleti tevékenységüket a miénk mellett párhuzamosan probléma nélkül tudják folytatni. A kérdés az, hogy megvannak-e a tényleg stabil keretfeltételek a jövőre nézve ennek a vállalatnak az esetében. A válasz erre az, hogy igen. A mi hosszú távú forgatókönyvünk azt mutatja, hogy a következő néhány évben a mi műholdaink felbontása kb. 2026-ig nem fog növekedni. Ezért úgy gondolom, hogy ez a cég, ami most itt lobbizik, igazából biztos üzleti jövővel bír az elkövetkezendő 13 évre nézve, és ezt egé- elég kevés más cég mondhatja magáról. Tehát Tulajdonképpen 13 évig biztosítva van a jövője, egy átlagos műhold 7 éves élettartammal bír, tehát ez még kettő műhold generációt kiszolgál ez a 13 év, nyugodtan lehet beruházni még két generációnyi műholdba. Úgyhogy a Sentinel versenyképessége nem fog növekedni, ezért úgy gondolom, hogy el kell utasítani az állásfoglalást. Béni. Rendben van. Kreuzmann kollega, hozzád szeretne szólni? Elnézést. Majd holnap szavazunk, akkor majd kiderül. Rendben van. Azért kérdeztem, hogy hozzá szeretném szólni, mert eh, azt szerettem volna, hogy itt maradjon, ugyanis van még egy felszólaló, Odé kolléga. Nos, bevallom, hogy nem dolgoztam eleget ebben a témában. Nem értettem az egész anyagot teljesen. A GMS-ről már beszéltünk, beszéltük egy tarifáról, mindannyian egyetértettük abban, hogy ez ingyenes lesz, és akkor nem értem, hogy a bizottság, az Európai Bizottság most jogi alapot szeretne a ingyenességre, mert ez már szerepel a kezdeti jogi, ala, jogi alapba. Miért kell egy külön rendelet az ingyenességre. Nos, most azt halljuk, hogy a közpénz az problémát okoz, amennyiben egy magán céghez jut. Tudjuk, hogy vannak korlátok erre, és tudjuk, hogy vannak hiányosságok a magánkezeményezésben, de amennyiben vannak ilyen hiányosságok, akkor a, az állami szektornak be kell alatt találkozni. És akkor itt van ez a GMS program, amire, eh, azt, amiről azt elkezdhetjük az európai lakosság számára, hogy ez egy hozzáadott érték, és így és úgy. Nos, most nem fogjuk tudni ezt felhasználni, nem értem ezt a dossziét, nem tudom, hogy a eh, bizottságnak miért van szükség egy jogi alapot egy olyan témában, amit már korábban megvitattunk, és miről van szó most, miért tesz meg mindent annak érdekében, hogy hátráltassa ezt a dossziét, ami rendkívül fontos az európaiak számára. Engem nagyon bosszant ez az álláspont. Köszönöm. Mindenkit meghallgattuk, a bevezetés, az, előkészítő, az előkészítést, a bizottság álláspontját, úgyhogy holnap majd tudunk dönteni délután, ugye? szeptember 26-án szavazzunk, és aztán plenáris sorra október 2-án kerül sor. A képviselők tudják, hogy mi a dolguk. Köszönöm szépen mindenkinek, majd délután háromkor folytatjuk a munkánkat.